Okay. Uh, so, ja, Dear colleagues, may... Kedves képviselőtársaim, kérem mindenki foglaljon helyet. Mindennyiukat szeretném üdvözölni első munkanapunkon az új évben. Nem nem pucsoltam meg az elnökséget, és nem akarom magamhoz ragadni az elnöki szerepkört, ám elnökünk sajnos beteg. E, és ennek ellenére valószínűleg ma este már Brüsszelbe utazik, és lehet, hogy már fél hétkor a ülése már ő vezeti. De a mai rendes ülésünkre nem tudott eljönni, mindannyian gondolom jobbulást kívánunk neki jó új évet, és mindenkinek is, mindenkinek sok boldogságot, sikeres munkát, és jó együttműködést kívánunk a szakbizottság körében is, és reméljük, hogy még ebben az évben érzékelhető, tényleges, kézzel fogható eredményekre jutunk a pénzügyi válság kezelésében is. Hiszen már egy évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy messzebbre jutunk mostanra, mint ameddig most eljutottunk, és az a tempó, és azok a gyenge, viszonylag gyenge előrelépések, amelyeket elértünk, eddig nem lesznek elégségesek. Ez már látható, úgyhogy ennek fényében kell a, ami tényezőnket erősíteni a világgazdaság alakulásában és annak történetében is. Elnöki közlendő gyanánt első pontban sok mondanom nincs, úgyhogy az első napirendi ponttal foglalkozhatunk. Tényleges napirendi ponttal, azaz a pénzügyi tranzakciók adójával. Abból indulok ki, hogy senki sem kért szót, módosítandó a napi rendet, tehát még visszaterek a napi rendre, tehát elfogadják a napi rendet, most visszaugrottam egy lépéssel, és akkor most jutunk el az első tényleges napirendi pontunkhoz ami ugye ténylegesen a harmadik napi rendét pont, hiszen, mint mondtam, elnök közlendő nincsen, tehát ez pedig nem más, mint a pénzügyi tranzakciók közös adórendszere. Odimata asszony, az előadó a szociáldemokraták sorából éppen most lépett be az ajtón, egy interjút adott itt a, az ajtó előtt, reméljük, hogy sikeres volt ez a sajtónyilatkozat, és jó hangulatban csatlakozott most hozzánk, hogy elővezesse azt a témát, amelyben előadó. Önné a szó. Elnézést. Még van egy hozzászólás Jean-Paul Gozesz barátunk részéről. Je, je salue. Elnök úr, üdvözlöm az ülés elnökét, amely a néppárt jó kívánságét szeretném a kollégáknak közvetíteni, és a spanyol kormány megalakulása miatt két kiváló kollégát elveszítettünk, José Manuel García Margallo külügyminiszterré vált a spanyol királyságban, és Inigo Mendez de Vigot pedig Európa ügyi államtitkára nevezték ki. Ez az ország tehát tud választani, ki tudja választani minisztereit a legjobb körből, ami létezik. Köszönöm. Elnök, köszönöm a tájékoztatást, és távolétükben gratulálunk mindkét kollégának kinevezésükhöz. Karl Haglund is szórásra jelentkezett. Karl, tiéd a szó. Nem? Mégsem. Bist du dran? Te leszel a legelső akkor. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Podimata asszony. Θέλω να σας ευχηθώ πρώτα απ' όλα... Igen, én is szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni. 2012-re reméljük, hogy a kezdeti rossz kilátásokra válaszokat tudunk adni, és módosul ez a kép majd ebben az évben. Ez az Európai Parlament és különösen a mi szakbizottságunk részéről erőteljesebb részvételt kíván meg, hogy ehhez eredményre eljussunk, és kezelni tudjuk a pénzügyi válságot, és egységesebbek, erősebbek legyünk az Európai Unió és az integráció egészében. Hölgyeim és Uraim, ezzel kapcsolatban még azt szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy ez évben éppen ezzel az eszmecserével, ezzel a témával kezdjük a munkát, ez meghatározó lehet az egész évre vonatkozóan. Az Európai Bizottság javaslatáról van szó, melyet szeptemberben terjesztett be az egységes pénzügyi tranzakciós adó tárgyában. Nem is lehetne jobb időpontban tárgyalni ezt a javaslatot, mint most. Mindig is az elmúlt időszakban a rangsor elején állt ez a téma, a decemberi csúcson is felmerült, illetve döntések tárgya volt, és az Egyesült Királyság kért kivételt ezzel kapcsolatban, reméljük, hogy csak átmeneti alapon. Ugyanakkor Franciaország is jelezte, hogy akár egy oldalon is hajlandó bevezetni ezt a rendszert a Merkel sárközi találkozó mai alakulásától is nagyon sok függ ezzel kapcsolatban. Az Európai Bizottság, az Európai Pénzügyi Tranzakciós Adóra vonatkozó javaslata első lépésnek tekinthető egy globális megállapodás, világszerte kialakítandó megállapodás irányában. Nagyon fontos ez a kapcsolatban az Európai Parlament hozzáállása. Mert két állásfoglalást foglaltunk el 2010-ben, és 11-ben ezzel a témával kapcsolatosan. Azt követeltük a bizottságtól ezekben, hogy ebben az irányban haladjon tovább. Az érvelés az Európai Bizottság részéről világos, és három fő érvcsoportra vonatkozik. Az első, hogy a pénzügyi intézmények ezáltal hozzájárulnának egy méltányosabb költségviselésre, a válság költségének méltányosabb teherviselésében vennének részt a pénzügyi intézmények, nem egyoldalúan ö, osztanak így el a terhek, ugyanakkor a versenyképességi ö, érdekeket, a szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások és az adózásának egyensúlyát is fenn kell tartanunk a szolgáltatásokra vonatkozó áfa tekintetében is. Ugyanakkor ösztönzőket is szeretnénk kialakítani, azaz ezen új szabályozás révén a pénzügyi ágazat szereplői, tehát egy reformon mennének át. Voltak már, történt már ilyen reform, ám egy kiegészítő eszköz, ez az adóeszköz, hozzájárulhatna ahhoz, hogy bizonyos tranzakciók csökkennének, vagy akár ezektől elrettentenék, elriasztanánk a pénzügyi szereplőket. Gyakran elhangzott a parlamentben, az állásfoglalásokban is ez azért. Nagyon fontos azonban a harmadik érv is, amely az Európai Bizottság érvelési rendszerében fontos szerepet játszik, az nevezetesen, hogy el kell kerüljük a belső piac szétaprozódását a pénzügyi piacok, pénzügyi szolgáltatások és termékek tekintetében, elkerüljük ezt a fragmentációt, és ne egyoldalú, nem koordinált adóintézkedések szülessenek meg az e- belső piacon belül. Ezt el kell kerüljük, egységes tenünk kell tehát e tekintetben is a pénzügyi ágazatot. Ez a bizottság harmadik érv, érve, amely belső piac fragmentációját igyekszik elkerülni a pénzügyi szolgáltatások piacán ágazatában. Ez rendkívül fontos, és rendkívül aktuális is szerintem, hiszen éppen most tárgyalunk egy új megállapodásról a, a felügyelet és a koordináció tárgyában. Európai Uniós szinten. Én értelemben ez a tranzakciós adó egy ilyen új megközelítés egyik alapeleme lehet, egy új most váltandó keret és módszertan alapeleme lehet. Nem állhat egyetlen lábon csak az új gazdasági irányítás és felügyelet, és a költségvetési felügyelet. Ez nem, ha csak egy vonalon kell, egy másik lába, második lába is legyen, egy hatékony, erőteljes gazdaság irányítás szempontjából fontos ez. A 27-ek vonatkozásában is fontos lenne, ám első körben attól tartó, csak az eurózóna országaira vonatkozóan lehet ezt majd alkalmazni. A, én szerintem végrehajtható, jó kidolgozott javaslat ez, kiegyensúlyozottnak is tekintem, a legfontosabb veszélyekre is felhívja a figyelmet, amelyek egyes oldalakról felmerülhetnek. Az adó elkerülés, az adócsalás, az adó megkerülés veszélyét, illetve a kockázatát is megfelelően érzékeli és kidomborítja, a tagállamokban való végrehajtás kérdését, aztán a fogyasztókra való ráterhelését az adóterheknek is érzékeli, mint lehetőséget, mint veszélyt. És azt is nagyon fontos, hogy hangsúlyozza, hogy a pénzügyi intézményeknek is viselniük kell, vállalniuk kell a rájuk eső terheket, annak érdekében, hogy megfelelő kritériumok alapján álljon fel a rendszer. Az alkalmazás és a hatály tekintetében minden tranzakciót és pénzügyi terméket le kell fedjen, ez a rendszer, tehát figyelembe kell vegye ezeket, hogyha a, annak egyik résztvevő az Európai Unióban bejegyzett cég vagy, vagy, vagy ö, jogi személy. Nagyon fontos, hogy elkerüljük az adó megkerülés problémáját, az adó mértékének megállapításának kérdése is fontos, és az is fontos, hogy egyszerű legyen a rendszer, egyszerűbb, mint a most érvényben levő szabályok, a végrehajtás, a, a végrehajtó hatóságok és a, a szereplők szempontjából is egyszerűen működjön. Persze meg kell engednünk bizonyos kivételeket is, ám a célrendszert ezek nem sérthetik. Azok, akik nem olvasták el a szöveget, azoknak mondom csak, hogy az elsődleges piacokra vonatkozóan létezhetnek kivételek, hitelező hitel műveletek esetében, vagy kölcsönügyletek esetében, vagy háztartási hitelek, mag, fogyasztói hitelek esetében. Tehát bizonyos tranzakciós körre, illetve az LKB-val folytatott tranzakciók, valamint a nemzeti központi bankokra vonatkozó tranzakciók köre, tehát egyfajta kivételt képez van tehát a, a tranzakcióknak egy olyan köre, amely nagyon fontos intézmény szerepet játszik a piacon. Aztán vannak olyan tranzakciók is, amelyek kizárólag fogyasztókra szabottak, amelyek a fogyasztók napi gyakorlatában fontosak. A javaslat e tekintetben is szerintem sikeresen törekszik kiegyensúlyozottságra, olyan adórendszert kidolgozva, amelyet, amelyet mi is megcéloztunk az Európai Parlamentben, amely tényező lehet abban, hogy a reálgazdaságot segítő és építő intézkedések szülessenek, beleértve ezt az adónemet nemet is. Ezt a szerepet kell tehát szolgálja a tranzakciós adó, és nem szabad, hogy elriasszon az Európai Unióba való termelői beruházásoktól fontos ö, tényező ez is. Tehát a reálgazdaságban történő beruházások, befektetéseket nem, hogy nem szabad attól elriasztanunk, hanem arra ösztönöznünk kell minden eszközzel a pénzügyi szereplőket. Aztán van egy sűrűs bitó tényező. A Beszéltünk a minősítésekről is, illetve arról a tényezőről, hogy milyen sebességűek, milyen gyakoriságúak a tranzakciók. Ugye minden egyes tranzakcióra kivethető az adó, és nem egy tranzakciós nap végeredményére vetítjük rá az adót. Tehát a tranzakciók sűrűsége is meghatározó az adó mértékét illetően. Aztán a földrajzi terület és alkalmazás tekintetében nem, erről nem esett konkrétan szó eddig, ám a javaslat önnek vannak támogatói és ellenzői is, a tanácsban is egyes tagállamok erőteljesen ellenzik ezt. Ezt is jól kell látnunk. A 27-ek szintjén volna kívánatos megállapodnunk, ez legyen az első ödleges cél mindenki szempontjából. Ugyanakkor nem jelenti ez azt, hogy ha egy tagállam nem egyezik bele, akkor ez leállíthassa az egész folyamatot. Nem szabad, hogy túlszul sem bennünket egy vagy két tagállam a végrehajtás tekintetében. Tehát az adórendszer úgy kell meghatároznunk, hogy bevezethető legyen akár szűkebb körben is, ha a helyzet erre kényszerít bennünket. Aztán a, a székhely elv alkalmazásáról szólnék néhány szót, az residence principle-ről nem a tranzakció helye a meghatározó, hanem a pénzügyi szereplők székhelye. Tehát a tranzakcióban részvevő legalább egy fél kell, hogy Európai Uniós székhelye bírjon ahhoz, hogy ez alkalmazható legyen. Szerintem ez jó úton jár, ez a bizottsági javaslat, illetve ez az elv. Ugyanakkor a a rendszer ellenzői sokszor azzal érvelnek, hogy ez a rendszer, ha bevezetjük, akkor elvándorol Európából a pénzügyi szolgáltatások, elvándorolnak, máshol nyújtják majd ezeket a szolgáltatásokat. szolgáltatásokat. Ugyanakkor ez, a, ez az elv éppen ezen érv ellen szól. Szerintem a legtöbb tranzakció ezáltal ténylegesen jól lefethető. Azok a felek, tehát amelyek az Európai Unióban bírnak székhelyjel, lesznek az adó alanyai, lehetnek az adó alanyai. Így most sokkal nehezebb lesz, szinte lehetetlen lesz elkerülni oly módon, hogy tehát nem, nem lesz ezáltal elkerülhető olyan könnyen az adó. Mondtam, tehát az, az, ahhoz, hogy, hogy adóból mentes, mentesen a cég az Európai Unió kívüli székhelyel kell bírjon, és akkor ez ezt a majd könnyű ezzel játszani. Tehát. Aztán a végén még azt is szeretném elmondani, hogy nagyon fontos látnunk, hogy van egyfajta szabályozási hézag, amelyet látnunk kell. Tehát ha az Európai Unión kívül működő intézményekre is kiterjesztenénk, a szabályozás az hiba lenne. Ám az Európai Unió területén létrejövő tranzakciók, amelyek tárgyai az Európai Unión kívüli pénzügyi termékek, ezekre is külön figyelemmel kell lennünk. Tehát olyan hitelezési tevékenységek, melyek, melyek olyan felek között jönnek létre, amelyeknek székhelye az Európai Unión kívül áll. Ezek egy részére szintén alkalmazható volna a szabályozás. Ugyanakkor azok a, azok a tranzakciók, illetve értékpapírok nem vonnának megadóztathatóak, amelyekkel, amelyek nem Európai Uniós székhelyel bíró vállalatok kezén forognak. Megoldást találhatnánk abban, hogyha kombinációt alkalmaznánk. A bizottság által javasolt elv, tehát a székhely meghatározó voltáról szóló elv alkalmazását kombinálnánk azzal az elvel, amely a kiadási ország az issue principle alapján, tehát a, a, a, a papírt kiadó ö, fél országának elvével kombinálnánk. Szakértői tanulmány is készült erről a kérdéskörről, ennek alapján kell megoldást találnunk. A bizottság konkrétan nem javasol döntést ezzel kapcsolatban, de érzékelhető, hogy a bizottság mi ezzel kapcsolatban az alapgondolata egy 0,01%-os a derivátumokra, és 0,1%-os mérték a hitelkihelyezésekre volna. A bizottság javaslata szerintem hozzájárul ahhoz a célhoz, amelyet az elején kifejtettem. Végrehajtható, kiegyensúlyozott, realista javaslatról van szó, alacsonyabb szintet javasol, és a többi technikai kiegészítőjével együttesen értékelve szerintem a valóság alapján álló javaslat, és nem fenyeget azzal a súlyos veszéllyel, hogy elfándorolnának a pénzügyi szolgáltatók az Európai Unióról, illetve hogy sérülne az európai szolgáltatók versenyképessége, versenyelőnye. Anni Podimata für die, uh... Köszönöm Anni Podimata a téma bemutatását. Az árnyék ők mellett számosan jelentkeztek szólásra. Kérem a kollégákat, hogy viszonylag rövidre fogják mondandójukat, hiszen különben nem tudjuk nem tudunk az időkereteken belül maradni. Először az ennyi jelentéstőket kérem elsőként. Piti Kájnen képviselő következik a néppárt részéről. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság megközelítése a tranzakciós adóra vonatkozóan igen helyes, a belső piac felaprózódását így elkerülhetjük, ugyanakkor méltányos hozzájárulás lenne ez a európai költségvetéshez, illetve a pénzügyi válság kárainak elhárításában is részt vállalna az ágazat, amelyet részben az intenzív és nem egészséges piaci tevékenységek okoztak. Jobb lenne persze, hogyha egy nemzetközi megállapodás születne a pénzügyi tranzakciós adóról, ahogy a G20-ak erről már ebben megállapodtak, bizonyos fenntartásokkal, de legalább egy egész Európára kiterjedő pénzügyi tranzakciós adó kellene bevezetnünk. Bár tudjuk, hogy nem reális ezen a ponton, hogy nemzetközi szinten megvalósuljon egy ilyen adóbevezetése, egész addig, amíg valaki nem teszi meg az első lépést. Éppen ezért működőképesnek tűnik az az ötlet, hogy az Európai Unió, vagy legalábbis egy része útörő szerepet vállaljon. Tehát ne csak a egyes tagállamok tegyék ezt meg, ahogy a front, például Franciaország kezdeményezése ezt eh, jól mutatja, hanem magasabb európai szinten tennénk valamit. Podimata asszony által elmondottak jelentős részében eh, osztom a véleményét roppant fontosnak tartom én is, hogy ez a döntés ne torzítsa a piacot, ne torzítsa a versenyt, és ne eh, hozzon senkit versenyelőnybe vagy hátrányba, eh, tehát versenyképes maradhasson az európai pénzügyi piac. Ugyanakkor a pénzpiaci szereplők, én nem tartok attól, hogy minden meneküljenek Európából a tranzakciós adónak követ, eh, köszönhetően, mert ez más pénzügyi szabályozások esetén sem történt meg. Az európai piac túl nagy és túl fontos ahhoz, hogy bárki is megengedhesse magának, hogy kivonuljon. Nagyon fontosnak tartom, hogy megfelelő definíciók, fogalom meghatározások legyenek kiinduló pontok. Szerintem ezen a téren ha már meglévő fogalmakkal operálhatunk. Ez megkönnyíti a végrehajtást, a szakmai részleteket. A jogi, jogalappal sincs szerintem semmiféle gond. Hol lehet egyáltalán probléma? Nos, az adó elkerülés, az adó kikerülés, eh, kivédése okozhat nehézséget. Mindannyian jól tudjuk, hogy az ördög a részletekben rejlik, és hát itt aztán van részlet bőven. Ez ügyben hoztam azt a véleményt, hogy harmadik ország kérdését meg kell alaposan vizsgálnunk. Szerintem ugyanabban a jogszabályban nem érdemes keverni a lakóhely szerintisége elvét más elvekkel, na ez nagyon zavaró lehetne. A lakóhely szerinti megközelítés szerintem alapvetően fair, hiszen ez a tagállamok között tisztességesen elosztja bevételeket, ugyanakkor technikailag egy piaci megközelítés könnyebb, könnyebben megvalósítható lenne, lett volna fontosnak tartom, hogy a primer piacokat ki ne vegyük a rendelet hatája alá, és ezzel enyhítsük a terhet, vagy legalábbis a fogyasztókra háró terhet ne nehezítsük, ugyanez igaz a KKV-kra is, annak ellenére, hogy fel kell ismernünk azt a tényt, hogy minden egyéb költség és díj a minden ilyenfajta új díjat, akár csak bármely adó esetében végső a fogyasztó fogja úgyis megfizetni. So quite a lot of uh, detailed issues, but I think that we could come on that. Uh... Jó néhány apró technikai részletre is kiterhetnék ezen a ponton, de talán majd később, hiszen még nagyon az elején járunk a folyamatnak, de már ezen a ponton szeretnék felvillantani valamit, hogyha az euróövezet egészére bevezetendő tranzakciós adó esetében a MIFID rendeletet kell figyelembe venni, például azt, hogy eh, eh, hogyan lehet ezt eh, végrehajtani, hiszen egyébként mindenképpen piasztorzuláshoz vezetne ez. Szilpa, wir gehen jetzt weiter. Als nächstes ist die Másodikként jó magam kell, hogy szólásra jelentkezzem. Ebben az esetben én vagyok az árnyék jelentéstevő, csak két-három pontot szeretnék kiragadni részemről. Azt hiszem, hogy a múltban jó magam, a ö, Tobin Tex, a ö, pénzügyi tranzakciós adó kritikusa voltam. Ez lényegében a tranzakciókra vonatkozott, most viszont a nagy volumenű pénzügyi tranzakciókról van szó. Én megváltoztattam a véleményemet, és ezt továbbra is kifejezem a liberális kollégákkal szemben is, akik kritikusabban állnak ez a témához. Azért változtattam meg a véleményemet, mert meg kellett állapítanom, hogy a pénzügyi ágazat nem tanult a válság tanulságaiból és ezért nem megy másként, mint megfelelő intézkedésekkel, adógyi intézkedésekkel a pénzügyi ágazatot felelősségre kell vonni. Ez tehát egy lehetőség. Mostanáig a célokat mindig is észszerűnek tartottam, de úgy véltem, hogy egy pénzügyi tranzakciós adóval ezeket a célokat egyáltalán nem lehet elérni, mert az a más régiókba való áttelepülés lehetősége a valós végrehajtás lehetetlené teszi. Most a bizottságnak gratulálnom kell, mert ez egy ügyes sakhúzással a székhely szerinti, vagy akár a kibocsátási elv érvényesítésével sikerült a bizottságnak ezt megkerülnie tehát így az adóbevételek, ha nem százszerzajokosan is, de legalábbis nagymértékben biztosítottak lesznek. Mindennek ellenére sajnálnám, hogyha nem sikerülne az adókat. Ugye tudjuk, hogy globális szinten ez nem lehetséges, de legalább az EU 27-ek szintjén nem lenne lehetséges ezt az adónemet bevezetni, hiszen a legrosszabb, ami történhet, hogy a válság következtében egy további szakadás jön létre az Európai Unión belül egyes szakterületeken. Ez kedvezőtlen, és így megértem azon országok félelmeit is, mint Svédország vagy Nagy-Britannia. Tehát itt egy olyan utat kell találnunk, amely az összes EU tagállam számára lehetővé teszi, hogy igent mondjon erre a projektre. Ez nagyon jó lenne. Egy adó általában irányító hatással rendelkezik, tehát az adót úgy vezették be és úgy szabják ki, hogy bizonyos magatartásokat, az, a magatartások következnek ebből az adóalanyok részéről, és így módon azok, akik ebben olyan pénzügyi tranzakciós adókat szabnak ki, amelyeknek nincs közük a reálgazdasághoz, és amelyek csupán tehát a, a tranzakciók csak pénzösszegeket mozgatnak, de nem járulnak hozzá produktív módon a reálgazdasághoz. Nos, ezen adóalanyokat kell most itt a kasszához kérnünk, tehát adófizetésre köteleznünk, és hogyha ezt a hatást elérjük, akkor az rendben van. Hogy aztán végeredményben a fogyasztónak kell majd viselni ezeket az adóterheket, vagy ezek nagy részét. Nos, ez nagyon valószínű ebben szinte bizonyosak lehetünk, hiszen minden ilyen intézkedésnél ez a helyzet, hogy végeredményben a szereplők mindig megpróbálják a pótlólagos terheket áthárítani. De ez sem akadályozhat meg abban minket, hogy ezt a projektet előre vigyük, tehát összegezve elmondhatom, hogy egy jó darabot előreléptünk, léptünk, ezen szakpolitika realista kialakítását illetően, tehát a bizottság ügyesen cselekedett, és most meg kell néznünk, hogy a gyakorlatban hogyan is néz majd ez a dolog. Sajnálom, ugyan értem sárközi ö, választási kampányal kapcsolatos szempontjait, amikor azt mondja, hogy ő egyedül vezeti majd be ezt az adót. Ez nem lenne célra vezető, az legalább az euróvezetben egy egységes megközelítést kellene találnunk, hogyha most az egyes országok azt mondják, hogy én egy bizonyos fajta módon vezetem be azt az adónemet mások máshogyan, az egy totális káoszhoz és széttöredezettséghez vezetne az EU-n belül, és ez az utolsó dolog, amit akarhatunk. Itt van a bizottság képviselője körünkben, akinek szintén meg szeretném majd adni a szót. De most következzenek a további árnyékjelentéstevők, jó Csecsek az ECR részéről, Ivo. Děkuji, pane předsedající. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Először is szeretnék mindenkinek, minden jelenlévőnek boldog új évet kívánni, ha kicsit megkésve is, Remélem, hogy 2012 a gyümölcsöző együttműködés és közös munka éve lesz. Elnök úr, ha megengedi, egy-két rövid megjegyzést tennék mindenek előtt bevezetésképpen. El kell, hogy mondjam, hogy amikor eh, az Európai Bizottság benyújtotta a javaslatát, és az előadóra is igaz, hogy abból a felvetésből indultak ki, hogy a tranzakciós eh, adó egy olyan intézkedés, amelyel büntetni kell a bankokat a téves döntésekért, illetve mindazért a kárért, amelyet a válság kirobantásával okoztak. Ezzel kapcsolatban e- ezzel vitatkoznom kell, mert még mindig tart a válság, és roppant nehéz megmondani, még ezen a ponton is, hogy ki volt a felelős a válság kirobbanásáért pontosan kit kell hibáztatnunk ezért. Másodszorban. Én nem hiszem, hogy a bankok döntés, elhibázott döntéséről van szó, szerintem inkább az államokat kell hibáztatni, a kormányzatokat, akiknek a bankok kölcsön adtak. Tehát szerintem nem helyes és nem igazságos mindenért eh, a mankokat hibáztatni. Legyünk őszinték, kedves kollégáim, barátaim, bármilyen adót, illetéket, díjat vezetünk is mi be, rövid távon ez a magokat sújtja, de hosszú távon úgy is továbbhárítják ezt az ügyfeleikre, a fogyasztókra, önökre és rám. Tehát végső soron úgyis az állampolgárok, az adófizetők eh, állják majd a cekre. Tehát, hogyha valóban az a kiindulási pontunk, hogy eh, a bankokat eh, jobb belátásra akarjuk késztetni, akkor ezzel az eszközzel ezt a célt nem érhetjük el. Én igazán nem hiszem, hogy egy ilyen intézkedés, amely a pénzügyi eh, intézmények eh, székhelyének eh, elve alapján működik, igazából megoszt, megoldhatná ezt a problémát, hiszen a pénzügyi, pénzintézeteknek, a bankoknak nem kell az európai piacról kivonulniuk, de hát tudjuk, hogy ezek a tranzakciók roppant gyorsan, nagy volumenben, gyakran elektronikusan történnek, tudjuk, hogy pár nap, maximum hetek alatt találnának megoldást erre a problémára. Harmadsorban, és ez különösen fontos számomra, hogyha pénzügyi tranzakciós adót az adórendszerbe beépítenénk, akkor az valóban áttörés lenne az európai integráció történelmében hiszen most először az Európai Uniónak egy saját adója lenne, amely az uniós költségvetés igényeit részben mm, biztosíthatná, és a jövőben lehet, hogy ez rossz irányba vinne bennünket, hiszen az intézmények akkor azt éreznék, hogy a nemzetállamokra egyáltalán nincs már szükségük, és ez megváltoztatná az intézmények és a tagállamok közötti dinamikát. Negyed sorban a pénzügyi tranzakciós adó, illetve az adó elkerülés, adó kikerülés eh, ügyét is fel kell vetni. Szerintem jelenlegi javasolt formájában a tranzakciós adó, eh, az adó kikerülés problematikájához egyáltalán nem kapcsolódik, ezt meg nem helezi, sőt, esetekben akár könnyebbé is teheti. Így tehát, most, hogy először beszélünk erről a javaslatról, én az európai konzervatívok árnyék előadójaként eh, körül tekintésre, elővigyázatosságra intem őket. Eh, hát eh, Köszönöm, Iván, Most Kaspar Karl Fenn Ja, bonjour. Jó napot kívánok! Rövidre fognám, mert erre ösztönzött minket az elnök úr. Az első dolog, tudván az, hogy Anni Podimát elmondta a lényeget, amit mi is támogatunk politikai szempontból. Nos, tehát az első dolog, az, hogy itt a székhelyel kapcsolatosan kell elgondolkodnunk, mert ez egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi, hogy számos kérdésre választ adjunk, amelyek problémákat jelentenének, hogyha a ö, piaci platform elvét választanánk, és fel kell vetnünk egy másik lehetséges elvet is, ami azt jelenti, hogy bármelyik pénzügyi szereplő vagy kliens, vagy ügyfél van bevonva a tranzakcióba, és bárhol történik a tranzakció, hogyha az európai kötvényről, vagy európai vállalatról van szó, vagy egy származékos ügyletről euróban, akkor ebben az esetben ki lehet vetni ezt az adót, még akkor is, hogyha a pénzügyi szereplők nem európaiak. Az mindenképpen megérdemli ez a kérdés, hogy ezt felvessük hogyha a székhely elve nem lenne teljes mértékben kielegítő. A második dolog, amely azt hiszem, hogy a vitán középpontjában áll, ez az Európán belül, belüli ö, fokozatok kérdése, hiszen itt ö, a globális adóról vagy az EU 25-eken belüli adóról, adóról beszélve ö, a brit kormány, nem tudom, hogy megváltoztatja majd a véleményét az elkövetkező hetekben, bizonyos közlemények erre utalnak, de ez mindenféleképpen egy hozzáadott értékét jelenteni a jelentésnek, hogy tudjuk-e, hogy ezt az EU27-eken belül ennyi és ennyi ország részvételével tesszük-e meg, illetve vezetjük-e be az adót, de azt hiszem, hogy legalább az euróövezetben egy minimális koherenciára lenne szüksége tekintetben. Fel kell vetni technikai jellegű kérdéseket is, amikor megnézzük hogy ideológiáktól mentesen, hogy milyen ö, végrehajthatósági lehetősége van egy ilyen ö, adónemnek, amely nem terjed ki a teljes egységes belső piacra, hiszen ez problémákat vet fel a belső piaci szabályozásban is. Tehát jó lenne, hogyha ezt ö, ö, ugye bizony, hogyha ezt a belső piacon belül valósítjuk meg egy kevesebb, mint EU 27 részvételével, akkor meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk elkerülni, hogy az egységes belső piac szabályaival szembe menjünk. Tehát itt mindenképpen megoldásokra van szükség. A harmadik dolog pedig, hogy végül is ki fogja ezt az adót megfizetni, többen hangoztatták, hogy a fogyasztók lesznek ezek, amikor megnézzük, hogy ki lobbizik most annak érdekében, hogy ne vezessék be ezt az adónemet, és megnézzük, hogy honnan jön a pénzügyi tranzakciók nagy többsége a mindennapokban, akkor látjuk, hogy két nagy szereplőtípus van egyrésztről a társaságok, amelyek a magas frekvenciájú kereskedéssel foglalkoznak, másrésztről pedig a bankok, amelyek nem az ügyfeleiknek nyújtanak szolgáltatásokat, hanem saját számlájukra indítanak tranzakciókat. Tehát meg kell néznünk, hogy mit kell fizetniük a bankoknak, hogyan tudják ezeket a költségeket semlegesíteni, abban az esetben, amikor az ügyfeleknek nyújtanak szolgáltatást, illetve akkor, amikor a saját számlájukra cselekszenek. Azt hiszem, hogy a pénzügyi tranzakciók nagy része ezen két első kategóriába tartozik, és amikor megnézzük a lobbistákat, a szervezeteket az USA és Európa, Európán belül, amelyek a pénzügyi tranzakció ellen fellépnek, nos ezek azok a társaságok, amelyek magas frekvenciájú kereskedéssel foglalkoznak, és őket sújtja majd elsősorban ez az adó. És az utolsó dolog pedig, amely szinte az aktualitások körébe tartozik. Biztosíthatom Wolf Klintzet, hogy a francia szendék azt illetve, hogy önállóan lépünk fel, sokkal kisebb már, mint volt tegnap. Angela Merkel volt munkavacsorám, aki számos dolgot megvilágított számunkra. A francia javaslat tehát az, hogy önállóan lépnénk fel, azt várva, hogy Európa megmozduljon. Ez csak arra szolgált, hogy beindítsuk a dolgokat, és ez csupán a részvényekre vonatkozott, nem a kötvényekre, és ez egy tőzsdei adó felváltásra szolgált volna, amelyet Sárközi 2008-ban szüntetett meg. Tehát itt egy francia adó nem újra bevezetéséről van szó, amelyet a francia kormány szüntetett meg. Tehát itt nagyon messze vagyunk attól, hogy az európai pénzügyi tranzakciós adó francia alternatíváit akarnánk megakadályozni, amelyet valamennyien, támogatunk. Ennek köszönöm, Jörg Klute következik a GUA részéről. Wolf is. Köszönöm, Wolf. Én is Először is mindenkinek boldog új évet kívánok, és csatlakozok azokhoz is, akik további gyümölcsiző együttműködést várnak a következő évtől. Portas árnyékeladó most nincs itt, úgyhogy helyette tennék néhány megjegyzést. Egészében támogatjuk ezt a megközelítést, ezt az alapgondolatot, ezt saját kezdeményezési jelentésben is kifejtettük, illetve a, a szavazásaink, a módosítóink is kifejezték ebbeli álláspontunkat, ami pedig a székhely elvének alkalmazását illeti, hangsúlyoznunk kell, hogy nagyon észszerű lehetőséget javasol ez a szabályozás, hogy elkerüljük a, a szolgáltatók kimenekülését Európából, amennyiben alkalmaznánk az adót. Észszerűnek tartanák azt is, hogy Európai Unió szinten vezessük be ezeket a szabályokat, ha azonban erre nem lenne lehetőség, lehetőséget látunk arra, hogy szűkebb körben ö, ö, vezessük be a szabályozást tekintettel a, a londoni City külön érdekeire és külön állására. Azt is hangsúlyozni kell, hogy a pénzügyi ágazatban, illetve a bankoknak részt kell vállalniuk a terhek viselésében, ez szükségszerű politikai szempontból is, tekintet azokra a megszorításokra, amelyeknek az állampolgárokat tettük ki. Úgy gondolom, ezen az alapon elég gyakran hallottuk ezeket a véleményeket, és hallottuk a, a választók panaszait itt azon követelését, hogy a pénzügyi ágazat is vállalja rá eső terheket. Nem büntetésről van itt szó, hanem arról, hogy méltányosan mérték, megfelelő mértékkel vállaljanak részt a rájuk jutó terhekből. Nem lehet, hogy csak ahogy a, amit a konzervatív és reform frakcióbeli kollégám mondott, hát nem vitatható persze az, hogy az államok is hibáztak, és a költségvetések is, illetve a kormányzatok is, ám azért azt látnunk kell, hogy az igazi ö, okozói kik voltak ennek a vásárnak, és, és azt is, hogy egyenlő teherviselés is van szükség. A, a pénzügyi ágazat szereplő is rámutattak erre, éppen a hétvégén olvastam egy londoni Cityben dolgozó bankár cikkét, aki arról írt, hogy összezsugorodik majd a, a pénzügyi ágazat. Ám ez önmagában nem baj, ez nem feltétlenül, okoz, ez nem feltétlenül az adó okozza, túl gyakoriak voltak bizonyos tranzakciók, ezeknek a szaporossága csökken, az önmagában nem okoz bajt szerintem. Ami pedig a szolgáltatók elmenekülését illeti, a néppárti ö, kollega már elmondta, az Európai Uniós piac olyan nagy és olyan jelentős, hogy ez nem fog kiürülni, hova menekülnének? Hát ha valaki elmegy innen székként szolgáltatóként, az meg kell mondja, hova megy. Én nem látok ebben óriási veszélyt. Az, hogy a fogyasztókra terhelik át, teszik át a terheket, hát igen, ez egy veszély. Nagyon gyakran ezeket az adóterheket áthárítják a, a végső fogyasztóra. Ugyanakkor a fogyasztók részei a rendszernek, mégis a fogyasztók adják a bankoknak a betéteik révén azokat a pénzeket, amelyekkel a, amelyeket a bankok kihelyeznek. Tehát ez alapvetően nem jelent számomra problémát, mert hogy a tőke a bankok nem tőke tulajdonosok, hanem pusztán közvetítők. Tehát azok, akik e tőkével bírnak, ha ők is részt vállalnak a terhek viselésében, illetve a a terek elosztásában, az legalábbis, hogyha méltányos mértékben történik, az nem, hogy nem baj, hanem szerintem helyén való. Tehát, sőt, vállalható is, hogy éppen egyik célja ennek a rendszernek, ennek az rendszernek ennek megvalósulása. Tehát az európai szinten való pénzügyi ágazat, amit mondtam, a szabályozás jó lenne, európai szinten lehetne bevezethető, ám a britek különállása esetén is igen kell mondanunk, és nem engedhetjük meg, hogy visszafejlődjön ez a rendszer. Köszönöm, Klute úr, még 12-en jelentkeztek szóra, és a végén a bizottságnak is meg kell adnom a szót, meg a jelentéstevőnek Podimata asszonynak is a végén, úgyhogy ebben az értelemben kérek mindenkit, hívok fel mindenkit arra, hogy fogja rövidre mondandóját egy, maximum másfél percben. A következő kapnak szót. Ó, oh, dann Karl Haglund, dann Liam Hoang Gok, äh, Dirk Epping, Marta Andreasen, Jean-Paul Gauzès, Olle Schmidt, Marianne Thyssen, Sven Giegold, Danuta Hübner, Werner Langen, Udo Bullmann. Also az erstes Wiki... Ja, először Wiki Ford. Köszönöm boldog új évet, remélem, hogy 2012 annak az éve lesz, hogy a növekedésre, a versenyképességre és a pénzügyi szolgáltatási szolgáltatói piac stabilizálására koncentráltunk. Ha globális adóról beszélnénk, akkor nem kellene ezeket mondanom, de el kell mondanom. Ha növekedésről beszélnénk, ki fizeti meg ennek az árát, illetve mi ilyen hatással van ez a pénzpiac számára annyira fontos likviditásra. Összör is a bizottság saját hatástanulmánya azt mondja, hogy az európai növekedésre ez hatása lesz még hoz 1,7% GDP 1,7%-a mértékeig. Ez a tranzakciók unión kívülre menekülését nem számítva ennyi. Sokan azt mondják, hogy ez nem, emiatt nem kell aggódni. Svédországban, az Egyesült Királyságban azt látok, hogy van, miatt, van okunk emiatt aggódni, hiszen könnyen offshore menekülhetnek ezek. Szerintem a pénzintézeteknek igenis hozzá kellene járulni a bevételekhez, és az, nem az adófizetők pénzéből kell megmenteni a pénzintézeteket, de hát ki fogja megfizetni ennek az árt? Az európai befektetők. Az elsőleges eh, primer piacok ról beszéltünk eddig, de a másodlagos piacok is ugyanolyan fontosak. Kik miatt aggódom? A nyugdíj alapok miatt, hiszen éppen amúgy is nyugdíjválság van. Vagy például a biztosító cégek, akik komoly befektetők, így megemelkedhetnek a biztosítási díjak. Vagy olyan cégek, termelő cégek, akiket meg akarunk tartani Európában. Hosszú távú beruházásokra, befektetésekre van szükség, kormányzati kötvényeket kell, hogy vegyenek ezek befektetők, hiszen ne pénz nélkül nem tudunk fejleszteni, magánbefektetőkre is szükség van, hogy új munkahelyeket teremtsünk egy globális gazdaságban. Hosszú távú befektetőket éppen, hogy adó kedvezményeket kellene nyújtani, nem büntetni őket terhet új adókkal. Hogyan lehet struktúrálni egy olyan adót, hogy nézzen az ki, amely a hosszú távú befektetést ösztönzi. Ez ami aggaszt. Szerintem ez a struktúra nem segíti a hosszú távú befektetéseket. csak azt mondják, hogy ez nagyon kicsi összeg, egy százalék. Én igen konzervatív befektető vagyok. A hosszú távú befektetéseim, nyugdíj és ö, ö, megtakarításaimat szeretném, hogyha alacsony kockázatú befektetésekbe tennék. Két százalékot ad mondjuk a német vagy az amerikai államkötvény. Befele százalék kifele százalék éves az százalék, az már az éves be, befektetésemnek a két, vagy jövedelmemnek, profitomnak a 10%-át el is vesztettem ezzel, ez egyáltalán nem kevés a likviditást lássuk. To drying out the markets. These... Nem szabad, hogy eh, ahogy közt Karasz úr is eh, mondja, amikor a CRD irányelvről készít jelentést, azt mondta, hogy a likviditás igen könnyen eltűnhet a piacról, már pedig likvid piacokra van szükség. Az illeték például nem terjed ki az Egyesült Királyságban eh, a piaci tranzakciókra, de hát hogyan teszünk különbséget kétféle tranzakciók között, ez nehéz dolog, de a likviditás fontos. Igen, hogyha ez egy globális tranzakciós adó lenne, ha nem lenne hova menekülniük a pénzintézeteknek, akkor erről nem kellene beszélnünk. Hogyha, ahogy az elnök úr is mondta, csak azokat a tranzakciókat érinteni, eh, amelyek nem járulnak hozzá a gazdaság működéséhez, akkor se kellene ezt mondanom, de úgy látom, hogy elfogyott az idő. Mindjárt elveszik a szavamat, hogy gyorsan befejezem. Szerintem így jelenlegi formájában ez nem hasznos. Hát, eh, eh, hát nagyon túlléptük az egyperces időt, ezen javítanunk kell, Karl Haglund. Thank you, Chair. Uh, I'll... Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok rövid lenni. Először is köszönjük Polimata asszonynak a kiváló felvezetést. Azt kell, hogy mondjam, hogy én is furcsának találom, hogy a bizottság hatástanulmányáról eddig senki sem beszélt, Pordasszony kivételével, mert a bizottság hatástanulmánya nem fest túlságosan pozitív, rózsás képet Eh, erről a javaslatról. Kérem, olvassák el, remélem a legtöbb kollega ezt meg is tette. jó mutatja. Ez az új adó ha egyáltalán nem biztos, hogy problémamentes lesz. Európa szerte igen komoly vihart eh, kavart. Franciaországról már többen beszéltek. Az, hogy eh, vannak, akik nem várják be a többieket ezzel a tranzakciós adóval, szerintem ez nem feltétlenül segít az ügynek hosszú távon. Főként akkor, amikor azt látjuk, hogy ez valószínűleg oda vezet majd, ahogy azt zöld kollégám mondta, a britek nyilván kimaradnak, svédek valószínűleg szintúgy. Helsinki-ből nézve, ha Stockholm nem lenne eh, a hatája alatt eh, Helsinki viszont igen, az hát nem tudom, hogy ez hogyan lenne működőképes. Sokan aggódunk emiatt. Tudom, hogy eh, Olde Schmidt ennek nagyon örül, majd így lesz bőven tennivalója, de tudjuk, hogy az északi, észak-európai országokban roppant integráltak a banki szolgáltatók, és hogyha egy kimarad, akkor a több pedig nem mm, bemarad, akkor az egyszerűen nem lesz működőképes advita eddig erre sem koncentrált. Azt is el kell mondani, hogy hosszú távon majd a történelem megmutatja, bizonyítja, hogy a fogyasztók és a befektetők, a kisbefektetők, a magánbefektetők eh, fizetik meg ennek az árát, nem a gazdagok, hogyha valaki ideológiai motiváltsággal kívánja ezt az adónemet eh, bevezetni. A nagyfrekvenciájú eh, kereskedés, amely egyébként sok, nem biztos olyan problémás, hiszen likviditást nyújt, más módon is szabályozható, mint a pénzügyi tranzakciós adóval. Végezetül elnök úr, amikor az újságokat olvastam eh, karácsonyi szünet alatt, akkor láthattuk, hogy hányféleképpen el lehet ezt az új adóbevételt költeni, ötletekben nincs hiány. an Jensen, Jensen az előadója a saját források rendszer reformjának. Vannak, akik maguk akarják elkölteni, vannak, akik azt szeretnénk, hogyha az Unió központilag költené el, van, aki Afrikának akarja adni a pénzt, van, aki éghajlat eh, változásra akarja költeni. Még be se szedtük, és már négyszeresen elköltöttük. Eh, azt hiszem, hogy eh, éppen ezért a javaslat nem megfelelően nem indokolt. Köszönöm szépen, a következő Liam. Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy Haglund úr egy kicsit gúnyolosan fogalmazott ezt az ügyet illetően, hiszen ez a pénzügyi tranzakciós adó, és itt az európai szabályokról szóló vita, az afrikai országok vonatkozásában a struktúrás alapokat is érinti. Nos, e, ez a pénzügyi tranzakciós adó bizonyosan akadályozza a spekulációt, és e, éppen ezért ö, zavaró körülmény az, hogy Európa ezt alkalmazza, az USA pedig nem. A bizottságnak gratulálni szeretnék, hogy kötelezettséget vállalt ezen a területen, és az európai szocialisták pedig sajnálatlan látják, hogy egyes elszigetelt kezdeményezések születtek, amelyekről ma is beszéltünk, amelyek a kollektív munkát megtorpedózzák. Nos, tehát pontosan, ban fogalmazva a kollektív munkát, illetően a bizottság jól tette, hogy dolgozott a székhely elvén, a pénzintézetek székhelynek elvén, a pénzügyi tranzakciós adó kivetését illetően, de nagyon gyorsan kitérnék a tranzakciók jellegére, amelyeket itt érintene ez az adó. Az egyik tranzakciós típus a a származékos termékeket illeti, és nem értem, hogy a nagyon spekulatív termékeket sokkal kevésbé adóztatják, mint a, köt, mint a kötvényeket, noha ezek hasznosak lehetnének a reálgazdaságnak. Tehát ezzel kapcsolatosan még pontosításokat várunk. Aztán az, az valutaárfolyamokkal kapcsolatos tranzakciót illetően a Tobin Tax pontosan a spekulációt akarta megakadályozni a piacokon, az egyes országok valutájával szemben, ahol is a politika nem felelne meg a spekulatív piac érdekeinek. Most az euróval szemben spekuláció a jövőben elkerülendő lenne, és a pénzügyi tranzakciós adó az devizapiacon. Kérdés, hogy ezt meg tudja alak akadályozni. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm. Most Dirk Epping a következő hozzászó. Köszönöm. Ez együttés szerintem öngól csökkenti az európai gazdaság versenyképességét általában, és a pénzügyi vezetét meg különösen ha megvizsgáljuk, hogy mi történik majd, ugye nincs konszenzus a globális megegyezés tekintetében sem, sőt, lehet, hogy nem lesz konszenzus az EU körében sem. Franciaország most egyedül menne előre, hát arra hívom a franciákat, hogy akkor menjenek tovább. Franciaország ugye a 30 a 90-es években a 35 órás munkahetet bevezette, és teljesen aláásta Franciaország versenyképességét. Sárközi úr bármikor megjelenik a televízióban, mindig újra és újra új adót jelent be. Nem tudom, hogy egyetem miért kell inteni a francia szocialistáknak elnök jelöltet, hiszen van már egy jelöltje a szocialistáknak, az meg nem más, mint Sárközi. Úgyhogy ahhoz, hogy a francia szociális modellt megőrizzék, és ennek kapcsolatban a Le Beurre, Le Jean, Le Jean du Beurre kifejezést kell idéznem újra, a szociális modellt kell alapjában megváltoztatni ahhoz, hogy a gondokat kezelni tudják, mert ellenkező esetben az eurózóna stagnációzónává alakul. Köszönöm, mondja az elnök Márt Andrásszen a következő. Köszönöm, elnök úr. Elképesztőnek tartom, hogy a pénzügyi tranzakciós adóról vitázunk ezen a ponton, amelyet 2014 ben vezetnénk be, legjobb esetben is, miközben sajtó az euró túléléséről ír. Elképesztőnek tartom. Úgy tűnik, hogy elveszítettük a kapcsolatunkat a valósággal. A bizottság javaslatai, mint általában, ez sem kivétel, eh, nem igazán konkrét, és amely különösen aggodalomra ad okot, az az, hogy mire használjuk majd az ebből származó bevételeket. Én a Költségvetési Bizottság tagja vagyok, amely nagyon szeretné, hogyha a jövőben az unió költségvetésének saját forrásai nőnének. Az Európai Bizottság és a Költségvetési Bizottság eddig nem bizonyult túlságosan hatékonynak az európai költségvetés felhasználásában. Több pénzt akarunk, hogy az Európai Bizottság még több pénzt még kevésbé hatékonyan költhessen el. Ki eh, eh, lesz a felelősség, ki fogja ellenőrizni a pénz elköltését, ki fogja eldönteni azt, hogy nem a fogyasztók eh, fizetik meg a végén ennek az árát. Ahogy azt már többen mondták, negatív hatással lesz ez a gazdaságra, a bizottság saját hatástanulmánya is ezt mondja. Miért erőltetjük ezt az egész kérdést, miközben csak az időt vesztegetjük az egész vitával? Jean-Paul. Köszönöm szépen, Jean-Paul. Tiéd a szó. Nos, elnök úr, rövidre fogom. Először is elmondanám, hogy a néppárt a frakciónk szempontjából a pénzügyi transzakciós adóval kapcsolatos álláspontot már világosan kifejeztük. A parlament állásfoglalása kapcsán, és ezt ezen nincs ok, hogy változtassunk, de néhány pontosításra van szükség a hatályt illetően. Globális szinten ez realistának tűnik, legalábbis európai és az euró övezetbeli alkalmazásra van szükség, és egy további pontosítás ezen adó bevételek felhasználását illetően. Karl Haglund emlékeztetett az imént erre, hogy nagyon sok felhasználási célt határoztunk már meg, és ugyanazt a forrás nem lehet háromszor elkölteni. Aztán, amiről beszéltünk ez csak az időterv véletlene, hogy ezen a héten jelentek meg ilyen nyilatkozatok a sajtóban, Anna Podimata erre utalt, de meg kell néznünk, hogy Franciaországban fontos választási kampány zajlik, az elnökválasztásokra készülünk, és túlzott reakciót váltott ez ki az ellenzék és az újságírók részéről. Sárközi elnök úr szavait illetően megállapíthatjuk, hogy az, hogy Franciaország önállóan cselekszik ezen a területen, ez azt hiszem, hogy világos pontosításra talált ma délelőtt, amikor a Merkel asszonyral való találkozóra sor került. Köszönöm. Elnök... Köszönöm, Ole, Ole Schmidt. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Nem szívesen vitázom önnel. Általában nem is teszem. Ám most viszont teszem. Azért, mert voltak éppen aggaszt, ami most történőben van. Mint tudják, az adókat ugye el tudom fogadni, akár magas adókkal is együtt lehet élni, hogyha azok méltányosak és pontosak, pontosan, precízen működnek. És amit Epping úr mondott, az sem, annak sem sok hasznát látjuk, mert még az ön hazájában is szükség van adókra, hogy méltányos módon elosszák a javakat és a terheket. És ha az emberek ezért értenek, akkor az rendjén van. Ám bár tudom, hogy a bizottság mindig üres és üre elmondja, hogy a svéd tapasztalat nem, nem releváns ebben a kérdésben, hát mégis az lehet, mert a hatástanulmány igyekszik ugyan ö, megkerülni ezt a problémát, de mégis aggódom, van itt kockázat szerintem. Hogyha Helsinki belép, Stockholm meg nem, hát ez nem volna ínyemre ahogy mondott elnök úr, Wolf, ahogy mondottad, ez további hígítása Európának, és ez nagyon-nagyon káros lett minden tekintetben. A kérdésem, ugye az érveket nem kell ismételnem, azt szeretném kérdezni három ótoktól. Anni, a jelentőstevő Wolf, és, és Pascal tőled is, Mennyi lehet a legszűkebb kör? Franciaország, ugye, ketten, Franciaország, Németország elégséges volna? A 15 elég volna? 17 elég volna? Görögország nincs benne, Olaszország, de nem viccelek, van egy határa a szűkítésnek, és meg kell válaszolni az erre vonatkozó kérdés, hogyha a szabadságban többségre törnek. Mert Ez tényszerű kérdés Európában. Karl Haglund is egyetértene ezzel. Tehát van a, a közvélemény követelő, hogy valamit tegyenek a, a, pénzünk, a, a pénzügyi ágazattal, a, a, a bankokkal. Van egy ilyen nyomás, és mi is érzékeljük ezt. Ám ez rossz megoldás, rossz gondolat. Mert hogy károsítja a, a piacokat, ahogy elhangzott a nyugdíjalapok és egyebek kapcsán, talán olyasmit kéne javasolnunk, ami szimbolikus akár. De még egyszer a kérdés, hogy mennyire lehet szűk egyáltalán az a kör, az országnak azon köre, akik, akik bevezetik ezt. Mindjárt meg is válaszolom, Ole. Ole, mindjárt válaszolok is. Szerintem az EU 27-ek kell, hogy legyenek, ha azt nem lehet elérni, akkor az eurozóna erős sem valószínűsítve azt, hogy a többiek is csatlakoznak majd az eurózóna tagállamainak konkrét tapasztalatai alapján. Ellenkező esetben nem működik a dolog. Eh, Marianne... Marianne Thyssen él szó. Tyson, Tyson, sorry. Tyson asszony, bocsánat. Eh, voorzitter, ik zal het eh, heel kort houden. Köszönöm. Elnök úr, roppant röviden. Ha megengedik, örülök annak, hogy ennyien megváltoztatták, megváltoztatták a véleményüket pénzügyi tranzakciós adó ügyben. Ez a bölcsességgel az infrakcióm is így érte. Én a tranzakciós adót a bizonyság jelenlegi javaslatában előterjesztett formában támogatom. Miért? Azért, mert segít majd nekünk abban, hogy a, felépjünk az olyan piaci e, tevékenységek ellen, kockázatos tevékenységek ellen, amelyek a jelenlegi válsághoz vezettek, amelyek e, a, a nem szabályozott piaci szegmensek elharapozásához vezettek. Ez elleni fellépést csak üdvözölni tudom. Remélhetőleg a tranzakciós adóval visszanyeshetjük az elharapózott, szabályozatlan piaci tevékenységet, ami az egész társadalom számára jótékony hatással jár majd. Remélhetőleg a költségeket is internalizáljuk ezzel részben, ami válasz lenne arra a kockázatra is, e, mi szerint a költségeket végső soron majd a fogyasztóknak kell megfizetniük, rájuk tovább hárítják ezeket a, az új adóterheket. Másodszorban helyesnek tartom azt, hogy a pénzügyi ágazat legalább kismértékben hozzájáruljon a kár mert bizony közpénzekből próbálták eddig ezt elintézni. Jó lenne, hogy a pénzügyi ágazat is szerepet vállalna a költségeket részben viselni. Hogyha a javaslatot magát megvizsgáljuk, akkor felmerülhet bennünk egy-két kérdés. Roppant körültekintően alaposan kell lejárnunk annak érdekében, hogy a pénzügyi uh, tranzakciók, a reálgazdasághoz kapcsolódó tranzakciók, amelyek nem károsak, azokra nem szabad, hogy kiterjedjen ennek az adónak a hatája, például a cégsporton belüli tranzakciók nem értem, hogy mit keresnek a hatája alatt. Illetve azt is meg kell vizsgálnunk, hogy mit tehetünk a nyugdíj alapokkal, amelyek éppen, hogy csökkentik a kockázatokat, jó lenne őket is valahogy kivonni a hatája alól, de gratulálok az előadó asszonynak és a bizottságnak javaslathoz. Sven. Um, just a few remark. Néhány megjegyzés csak a vitával kapcsolatban. Nem akarom megismételni, amit már korábban elmondtam. Ahogy én látom, három kérdés ragadható itt meg Először is, vajon ez a pénzügyi tranzakciós adó abszolút katasztrófát hozná magával, hogy egyesek jelezték. Hogyha európai szinten vezetik be, vagy csak eurózóna szinten, vagy csak tagállami szinten. Katasztrófát jelentene ez. Különös dolog ez, mert ezen adó nem egyes típusai már most is léteznek, úgyhogy Viki, nem értem a hangvételedet. Van Nagy-Britanniában is stem duty, és lehet beszélgetni részteiről, hogy mi működik ebből, mi nem, és mit lehet tanulni ebből a brit tapasztalatból. Miért kell ilyen agresszívan ellenezni ezt a kérdést? Úgy viselkedve, mint hogyha ez egy totálisan alásnál, teljes pénzügyi ágazatot. Ez túl erős megfogalmazás. Legyünk nyugodtak, azt is tudom, hogy Fidesznek már egy másik tapasztalata, amikor bevezetett egy pénzügyi tranzakciós adótípust, ez biznisz szempontból megroppantotta az ágazatot Svédországban, nem volt jó lépés az ott, ám mi másról beszélünk itt a bizottság javaslata alapján. A bizottság javaslattal élt, mert évén csökkenthető az adó megkerülés, és erre építenünk kell, kulcsfontosságú eleme az egésznek ez. Ezen túl pedig nem a világ vége, hogyha a tagállamok bevezetnek egyfajta stamp duty ahogy Nagy-Britannia tette annak idején. Úgyhogy nem értem, hogy sárközi bejelentése a kapcsolatban miért volt egy óriási felzúdulás. Lehet persze bírálni, de hogy ekkora felhördülést okoz, azt nem értem, hiszen pusztán annyit mondott végső soron, hogyha európai szinten nem tudunk előrépni, akkor elgondolkozunk azon, mit tehetünk tagállami szinten, ahogy már egyes tagállamok teszik is. Ő maga is elvetette 2008-ban a Stem Duty francia változatát. Akkor miért olyan borzasztó, ha megint bevezeti? Tehát miért adna Bianco milliárdos értékben a francia pénzügyi ágazatnak, ha ezt nem teszi az önmagában nem baj. Aztán végül hadd mondjam el azt is, fontosnak tartom azt, hogy a csökkent, olyan stratégiával jönk, amely az adó megkerülés csökkenti, ezzel kapcsolatban elgondolkozhatunk azon is, hogy azok a szerződések, amelyeket a tagállamok egyikében élő személy, vagy jogi személy köt, vajon ez a szerződés végrehajtható-e, hogyha a vonatkozó stamp duty adót nem fizették meg. Az európai jog professzor Löwen Dennis, akit nagyon értékelek, érdekes gondolatként vetette be a szakirodalomban. Aztán el kell gondolkoznunk a felül is, hogy egyfajta díjat rójunk ki, hogyha vállalatokat áthelyeznek adó megkerülés céljából. Ha pedig csak egy országcsoport indítja el ezt a rendszert, akkor úgy kell megtervezni azt, hogy más államok is csatlakozhassanak, és ezáltal globális irányba tudjunk elő, előrelépni, és a globális szegénység elleni harc és a éghajlatváltozás elleni harc céljára tudjuk fordítani ezeket a bevételeket, ennek érdekében kell megnyitnunk ezt a rendszert más államok ellen is. Tudnilik, ez az alapoka, ez alap célja ennek az egész adó nemnek. Mert ha nem tudjuk ezt a célt világosá tenni, akkor nagyon nehéz ezt más államokat beléptetni, az ENSZ körében is, tehát az európai projektet az innovatív finanszírozás tekintetében össze kell kapcsolni ezekkel a célokkal, és nem szabad a globális szintet sem megfelelt, elfelejteni, hiszen ezek a célok pénzügyi eszközöket kell, hogy kapjanak, és ez a legelegánsabb módja azok beszerzésének. Köszönöm, elnök úr. Vannak uh, még fenntartásaim, én is azokhoz tartozom, akik úgy vélik, hogy az adóreformokat Nem szabad politikai szempontból megközelíteni és ezekről így döntést hozni, eh, hiszen ezeknek eh, hosszú távú hatása lehet, gondolok ide a növekedésre, a munkahelyteremtésre, amely különösen fontos. Egyetértek azzal is, hogy a pénzügyi ágazat valamilyen formában történő megadóztatása jó eszköze lehet annak, hogy eh, nagyobb mértékben vállaljanak szerepet az adó bevételek terén a pénzügyi szereplők, de ha már erről beszélünk az Európai Parlamentben, akkor miért nem beszélünk a pénzügyi tranzakciós adó alternatíváiról, főként csak EU vagy csak eurózóna alternatívákról, és tényleg miért nem beszélünk mondjuk az áfamentesség megszüntetéséről, vagy az eh, áfa adóalap kiterjesztéséről, vagy az IMF javaslatainak végrehajtásáról, ha jól emlékszem, eh, eh, a mérleg, mérleg főkönyv alapján kivetett adó lehetőségéről, hiszen van számos más alternatíva az adó alap kiterjesztése a pénzügyi ágazatra eh, a megszorító intézkedések keretében is logikus lenne, hiszen ezzel csökkenthetnénk eh, azt a nyomást, amely a cégekre és a háztartásokra eh, hárul, de ezt az esetleges pozitív hatást elveszíthetjük, hogyha, ahogy azt többen elmondták, ez az újfajta adó végső soron ennek a pénzügyi terhe megint csak a fogyasztókon vagy a kis közepes cégeken landol. A javaslat nem teljesen logikus, mert ha úgy véljük, hogy a tranzakciós adó negatív, drasztikus hatása lesz a spekulatív mozgásokra, pénzmozgásokra, akkor persze az ezekből származó adóbevételekre is drasztikus hatással lesz. Nem tudom, hogy a hatástanulmányt komolyan figyelembe veszi-e ezt a tényt. Nem lehet garanciánk arra, és nincs is, hogy a tranzakciós adó nem vezet majd a relokációhoz. Egyszerűen ezt nem tudjuk előre megmondani. De, hogyha valóban úgy gondoljuk, a spekulatív eh, tőkemozgásokat ez komolyan érinti majd, akkor semmi okunk nincs arra, hogy azt gondoljuk, hogy a nem spekulatív jellegű tranzakciók eh, viszont immunisak eh, lesznek. Ez egy nem kívánt mellékhatás lenne, amelyet eh, nem lehet nem figyelembe venni, ezért szerintem a végrehajtási keretet javítani kell annak érdekében, hogy valóban a pozitív hatások domináljanak, és valahogy kiírjuk a jogszabály tervezetből a negatív mellékhatásokat. De ha ezt eu szinten vezetjük csak be, és nem globális szinten, az önmagában is rengeteg kockázatot rejt, legalábbis eh, hosszú távú eh, növekedés és munkahelyteremtés szempontjából. Werner Langen következik. Az ö, indokolással és a kiadásokkal kapcsolatban mondanék valamit. Azt hiszem, hogy az az indokolás, hogy a pénzügyi ágazatnak is részt kell vállalni, azt hiszem, hogy téves, mert valójában a fogyasztó fogja ennek megfizetni az árát, és a spekulációt sem lehet ezzel akadályozni, hiszen ezáltal, hiszen az lenne a cél, hogy az elnyék pénzügyi ágazat tranzakciót kellene megtiltani. Ezzel kapcsolatban a bizottság javaslattal élhetne egyik napról a másikra. Ennek az intézkedésnek az eredményeként nagyvállalat áthelyezésekre kerülhetne sor, és itt van például a francia bor adó példája, 5 euró 100 liter borra kivetítve, hogyha megnézzük, hogy a csúcsboroknak milyen áraik vannak, nos, ennek nincsen jelentős kihatása a költségekre összességében, de lehetővé teszi a francia államnak, hogy ellenőrzést gyakoroljon a bor fölött, és ezért ez az adó megfelelő, megfelelő hiszen lehetővé teszi az ellenőrzést. Az átláthatóság eh, itt másodrangú Abszolút szükségesnek tartom, tehát, hogy a nagy frekvenciájú kereskedelem lelassuljon. Meg vagyok győződve arról, hogy ennek az ágazatnak zsugorodnia kell. Ez is egy következmény lesz. Mit is teszünk most? Különböző irányelveket alkotunk a pénzügyi piac szabályozására, az átláthatóság növelésére és azon pénzügyi piaci termékek ö, ö, visszaszorítására, amelyekhez nem kell tőke, a származékos ügyletekre gondolok. Ez csak akkor hathat, hogyha bevezetjük ezt az eszközt, és így az euróövezet övezet mindenféleképpen végre, hogyha bevezeti majd ezt az adónemet globális nyomásra. A bizottság javaslatát illetően értem egyes kolléga, nem értem egyes kollégák ellenérzéseit. Udo Bulman következik, mondja az elnök. Igyekszem az egy percet tartani, amit fél órája javasoltál, úgyhogy rövidre fogom. Ole, azt gondolom, hogy az olasz álláspont más, mint ahogy te bemutattad. A legalábbis, ha jól tettem, Montit aki egy közös szabályozást támogatna. Másodszorban úgy gondolom, hogy a köztetek megvitatott svéd és finn problémák a bizottság javaslat alapján megoldható a székhely alkalmazásában harmadsorban. Nem véletlen az, hogy egyre több kormányfű saját ö, hiteleinek nyomása alatt, illetve a lakosság nyomására az igen felé hajlik. És azt is látnunk kell, hogy a konzervatív kormányfők, ha mennyiben merik bevezetni ezt az adót először, adjuk meg nekik a lehetőséget erre az Európai Parlament erős támogatásával a közösségi módszertan mentén akár. Köszönöm Anne Jensen aztán majd még olyasmit is visszakapja meg az előadó a szót. Köszönöm, elnök úr! Egyesek említették, hogy én a saját források témájában társ előadó voltam. Ott, itt voltak egy véleményt formáltunk ezzel a jelentéssel kapcsolatban arról, hogy ez az adó, tranzakciós adó saját forrásként definiálható-e. Nem döntöttünk még persze a szakbizottságban ebben a kérdésben, ám vizsgáljuk e kérdést. Egy kérdést tennék fel a bizottságnak. A sok már elhangzott kérdésre építve, arra nézvést, hogy mi történik akkor csak, ha csak néhány ország vezeti be ezt a tranzakciós adót. Nagyon nehéz számomra megjósolni, megnézni, hogy vajon saját forrásként értékelhető ez az adó, nem, hogyha csak néhány ország vezeti be. Hiszen az egyik elv a saját források meghatározásában az, hogy méltányosan legyen ez felosztható a tagállamok között. Tehát, hogyha a, más cél is lehet a tranzakciós adónak, mint ez. Aztán a székhely elvének alkalmazásának működését is érinti az, hogy hogyan alkalmazható ez, hogyha nem minden tagállam vesz részt a rendszerben. Erre vonatkozóan kérem a bizottság válaszát. Köszönöm annál szépen. To my dear colleague Ulle. kedves kollégámnak hadd mondjam el, azt hittem, hogy egyértelműen e, fogalmaztam, amikor azt mondtam, hogy az egész unióra ki kellene, hogy terjedjen, és hogyha ez így nem lehetséges, akkor az eurózónán belül kezdődjön, amennyire tudjuk a szerződések, ahogy tudjuk a szerződések alapján egy tagállam kivételével minden tagállamnak a hosszú távon az euró övezet részévé kell válnia, legalábbis erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy minél hamarabb az euró övezet részévé váljon. Szerintem egy egyének vagy országok nem szólt, hogy demokrácia kedvéért megállítsák az unió fejlődését. A hosszú távú befektetések Re vonatkozóan szerintem ez éppen ezeket segíti. Egyrészt, mert a primer elsődleges piacokra nem tért ki a hatája, általában a nyugdíjalapok általában az elsőleges piacokon fektetnek be, így tehát őket alapvetően nem sújtaná egy ilyen tranzakciós adó, inkább a spekulatív másodlagos piacokat érinteni. Végezetül elnök úr, hogy az ebből származó bevételeket mire fordítanánk, a néppártnak mindig is az volt a, az álláspontja, hogy a saját forrásokra kell ezt elkülönteni, nem valamilyen más célra. Most a bizottságnak adom meg a szót Rolf Dimár úrnak. Vielen Dank, Herr Klintz. Thank you very much. Köszönöm, Klinc úr. A bizottság nevében először is köszönetet szeretnék mondani önöknek, hogy ezt az aktuális javaslatunkat ilyen gyorsan, zökkenőmentesen napirendre tűzték. Köszönjük Podimat asszonynak, hogy felvezette ezt a témát. From our perspective in the right direction. I will perhaps go through some of the elements that... Talán akkor kitérnék egy pár kérdésre, amely felmerült a vitában. Volt, akik nem csak hogy támogatták, hanem nagyra értékelték a bizottság javaslatát azzal kapcsolatban, hogy az illetékesség eh, szerinti adózás elvét építjük ezt, vagy székhely szerinti adózás eh, elvére. Ez a harmadik ország beli eh, pénzügyi szereplőket sem hagyná teljesen hatályon kívül. Volt, aki azt javasolta, hogy az issuance principle felé mozduljunk el. Tehát az Európai Unióban kibocsájtott pénzügyi eszközökre terjedjen ki ennek a hatája. Ettől nem zárkózzunk el, meg kell vizsgálni egy ilyen megközelítés megvalósíthatóságát. Mi történne akkor, hogyha csak egy bizonyos számú tagállam vezetné be a tranzakciós adót. Természetesen reméljük, hogy 27 tagállam vezeti ezt majd egyszerre be, ezért még sokat tehetünk. Egész addig, amíg az Európai Bizottság az ebből származó bevételeket legalább részben a saját forrásokra próbálja fordítani. Nos, hát gondoljuk végig, ez csak akkor működhet, hogyha mind a 27 tagállam eh, a rendszerbe belép, hogyha a tagállamoknak csak egy csoportja készen ennek az adónak bevezetésére, akkor meg kell vizsgálni ennek mi lehet a intézményes kerete. A megerősített együttműködésre gondolok itt, amelyre legalább a tagállamok egyharmadának kell, kell részt vennie, és azt sem szabad szem előtt éveszteni, hogy tíz tagállamban már van valamilyen fajta pénzügyi tranzakciós adó, tehát eh, tagállami szinten már működik ilyen rendszer kicsiben. Meg kell, majd, majd meglátjuk, hogy mi lesz a tárgyalások vége, de jogilag eh, nem lehetetlen, hogy nem minden tagállam, csak a tagállamok egy csoportja vezesse ezt be. A hatástanulmányjal kapcsolatban nem tudok részletesen válaszolni, de mégis két dologra mindenképpen ki kell térnem. Először is per definíció nem az hatástanulmányt azért végezzük, hogy az Európai Bizottság megfelelő információn alapuló politikai döntést hozhasson. Ez azonban azt jelenti, hogy úgy tűnik, hogy a hatástanulmány legalábbis bizonyos pontokon egyes gazdasági hátrányokra is felhívja a figyelmet. Ezen gazdasági hátrányokkal kapcsolatban viszont nem szabad elhallgatnom azt sem, hogy per definíció nem. A hatástanulmány gazdasági szimulációkon eh, alapul, és a gazdasági helyzetet csak részben tudja figyelembe venni, és a pénzügyi tranzakciós adó története fogalmazhatok így, eh, nagy jelentős részben nem eh, vehető figyelembe, hiszen nem tudjuk, hogy mi történik majd a adóbevételekkel, hiszen hogyha ezeket intelligensen használjuk fel, akkor ezek az új adóbevételek is jelentősen hozzájárulhatnak például a gazdasági növekedéshez. A hatástanulmányunk egy részét aktualizáltuk, főként a makrogazdasági kihatás terén, és hosszú távon a pénzügyi tranzakciós adó gazdasági hatásai nem negatívak, e, negatív összhatás e, nem várható, esetleg elhanyagolható negatívumokról beszélhetünk. Több kérdés is felmerült. E, a nyugdíjalapok kérdése például valóban tagadhatatlan, hogy a piaci szereplők viselkedésére, például a nyugdíjalapok viselkedésére kihatással lenne egy ilyen tranzakciós adó bevezetése, például a befektetési stratégiájukat módosítaná. Ugyanakkor a magukra, a nyugdíjasokra, vagy nyugdíjalaptagokra szisztematikusan nem lenne ez negatív kihatása másodszorban a javaslat egyik célja az, hogy ösztönözze a hosszú távú ösztönözze a hosszú távú befektetéseket például eh, leghátrányosabban azokat érinteni, akik a, eh, a spekulatív jellegű befektetésekben is részt vesznek, és hogyha ezeket tudnánk visszaszorítani, akkor az belső piac működésére is jó hatása lenne. Három konkrét kérdésre még gyorsan három konkrét választ. Miért lenne két különböző ráta, az egyik a származékos termékekre, a másik pedig a pénz, az értékpapírokra, két külön adóalapról van szó, az egyik eh, a fiktív értéket tesz alapul, a másik pedig az eh, értékpapírok piaci értékét, az egyik jóval magasabb, mint a másik, ezért teljesen logikus, hogy ahhoz, hogy összevethető legyen az adóteher, az egyik esetében a alacsonyabb adókucsot kell alkalmazni. Ezen adóalapokat úgy fogalmaztuk meg, hogy eh, könnyen alkalmazható legyen ez. a deviza tranzakciókkal kapcsolatban, nos a szabad mozgására vonatkozó alapelv nem teszi lehetővé a, az ilyen deviza tranzakciókra vonatkozó adó kivetését. Mire használnánk a bevételeket? Ahogy azt már említettem, elsősorban a saját források rendszerébe csatornáznánk ezt be de a bizottság javaslata egy teljesen független önmagában álló javaslata a szerződés 131-es cikkén alapul, amely elsősorban a belső piac, a pénzügyi szolgáltatások belső piacának a működését kívánja javítani. Ez a javaslat tehát remélhetőleg teljesen függetlenül kezelendő a saját források rendszerének reformjától, amely, mint mondom, külön kérdés, még akkor is, hogyha ez utóbbi van, nem járunk sikerre. Természetesen további kérdésekre is szívesen válaszolunk. Äh, Köszönöm a bizottság magyarázatát, most pedig a jelentéstevőnek adom meg a szót Aninak. Köszönöm, elnök úr. Jó magam is köszöntet szeretnék mondani valamennyi kollégának ezért a rendkívül konstruktív és hasznos összmecseréért. Különösen köszönet szeretnék mondani az elnyékjelentéstevőknek, a legtöbbjükkel már megvolt a lehetőségünk arra, hogy egy első eszmecserét tartsunk. Nem tudok most minden egyes kérdésre egyenként válaszolni, minden egyes észrevételre kitérni, hiszen ez csak egy első eszmecsere. Három pontot szeretnék kiragadni. És hozzá szeretném tenni, hogy Jean-Paul Pascal, köszönetet mondok önöknek, illetve a francia kollégáknak a pontosításokért a francia esetre vonatkozóan, hiszen nagyon fontos dolgok ezek, amelyek az elmúlt napokban zajlottak, és itt a vita során ki felmerült néhány kérdés, néhány aggodalom amelyek az ilyenfajta adónem hatékonyságát érintették. Kérdés az, hogy mi történik, hogyha kevés ország vesz részt ennek a rendeletnek végrehajtásában. A legjobb az lenne, hogyha lehető legtöbben részt vennének ebben, és van erre esély ezen jelent javaslat szerint, tehát hogy akár mind a 27 tagállam alkalmazza ezt az adónemet. Tehát megpróbáljuk együtt koordinálni ezt a projektet, hogy európai szintű sikert érjünk el vele. És a következőket szeretném még ezen túlmenően megjegyezni, azon aggodalmakra, fenntartásokra vonatkozóan, amelyek kifejezésre jutottak a brit kollégák és más kollégák részéről. Elhangzott itt svéd ország részéről egy észrevétel, tehát egy olyan pénzügyi tranzakciós adó, egyfajta pénzügyi tranzakciós adó már létezik a Nagy-Britanniában, sőt 10-ből 9 országban az EU-n belül már van egyfajta pénzügyi tranzakciós adó. A bizottság célja tehát, és azt hiszem, hogy ez egy helyes cél, amelyet kezdetektől fogva ki kell emelni, tehát a cél a koordináció elérése, a jobb adóügyi koordináció elérése. Hiszen egy ilyenfajta koordináció, amely számot vet a különböző pénzügyi tranzakciós adók jellegével. Ez nem lehet kedvezőtlen, ez mindenképpen pozitív lesz, hiszen javítani fogja az európai országokban a helyzetet. Tehát itt nem csupán a harmadik országokkal szembeni versenyképesség fenyegetéséről van szó, hanem a belső versenyről is, a versenyképességről a belső piacon. Itt tehát mindenképpen meg kell tennünk azt, amit tehetünk. Közösen határoztuk el, hogy akarjuk a belső piacot. Itt van már a pénzügyi szolgáltatások működő belső piaca, és most meg kell tennünk, amit tehetünk, hogy versenyképességünket javítsuk egymás között, és az EU-n belül is. Éppen ezért teljesen világos, hogy az is, hogy az EU-nak versenyképességét más országokkal szemben is javítania kell. Itt tehát nem egy támadásról van szó, ezen új adó nem révén, hanem arról van szó, hogy koordinálni akarjuk fellépésünket. Úgy vélem, hogy az ezzel kapcsolatos reakciók némileg kemények voltak, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az adóügyek egyfajta tabut jelentenek, azt hiszem, hogy kicsit meg kell változtatnunk gondolkodásmódunkat ezen ügyekben, hiszen itt a gazdasági kormányzás és költségvetési megállapodások alapjait is le kell, hogy rakjuk. Aztán itt szó van a bevételek bővítéséről. Talán ez rejlik a heves reakciók mögött a kormányok részéről a bizottság ezen javaslatával szemben. Tehát itt úgy tűnik, mintha az EU a tagállami forrásokhoz kívánna hozzányúlni. De egyáltalán nem ez a javaslat értelme. Itt adóügyi szempontokról van szó. És egy harmadik szempont. a költségeket illetően, hiszen számosan említették, hogy itt végül is a fogyasztókat, a kisvállalatokat, a kisbefektetőket sújtja majd ez az intézkedés. Nos, a javaslat a kivételeket is tartalmaz, és egészen világos rendelkezéseket azt illetően, hogy kiket érint majd ez az adónem. A pénzintézeteket, a pénzügyi szereplőket, természetesen még nincsen tapasztalatunk azt illetően, hogy a kis és középvállalatok büdzsét erőteljesen érinti-e majd egy ilyenfajta adó nem bevezetése. De én azt hiszem, hogy nem. Ez lesz a helyzet, nincs ilyen veszély. Nyitott vagyok természetesen ezen témát illetően, ezen biztosítékokat még erősebben beépíthetjük a szövegbe, a védendő csoportokat illetően de nem használhatjuk ezt alibiként, tehát a fogyasztók érdekeinek védelmét. Itt nem arról van szó, hogy a fogyasztókat kívánnánk erősebben terhelni, hiszen őket, őket már egyébként is aránytalanul erőteljesen erőteljesen terhelik számos országban az EU-ban, nem csupán ott, ahol nagy problémák léptek fel. Vannak olyan körök, például Nagy-Britanniában, akik ilyen irányban gondolkodnak, hiszen itt most arról van szó, hogy milyen prioritásokat kívánunk kijelölni, és kiket kívánunk védeni. A bizottság javaslatában már szerepelnek olyan rendelkezések, amelyek gondoskodnak arról, hogy semmelyik ö, csoport versenyképessége ne szenvedjen kárt, itt a pénzügyi ágazatra gondolok, és a pénzügyi szolgáltatókra. Még néhány szó a hatástanulmányról, a bizottság képviselője is szót ejtett erről. Van egy átfogó tanulmány a bizottság részéről, amely valamennyi szemponttal foglalkozik, valamennyi fenntartással, veszélyel, amely itt felvetődött, amely ezen intézkedésből adódhat, és ez véleményem szerint megmutatja, hogy mennyire hiteles ez a hatástanulmány. Hiszen senki nem jelenti azt ki, hogy a pénzügyi tranzakció egy olyan választás, amely semmiféle veszélyt nem rejt magában. Itt most azt mérlegeljük, hogy milyen haszonnal járhat, és milyen lehetséges veszélyeket rejthet magában egy ilyen adó nem bevezetése de úgy kell ezt az adónemet kialakítani, hogy ebből a lehető legpozitívabb dolgok szülessenek, a pozitív szempontoknak nagyoknak kell lenniük, a veszélyeket pedig minimalizálni kell. Azt hiszem, hogy ez lehetséges, és ezt el is élhetjük az önök segítségével. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen a jelentéstevőnek, meg minden képviselőtársamnak. Szerintem azért hagytam, hogy tovább folyjon a vita, mint előirányoztuk, mert hogy mindenkinek akartam adni a szót, nagyon fontos témáról van szó, mutatta ez a hozzászólások száma és súlya is. Rangsor, a rangsor eljeleket tegyük a szakbizottság munkájában. Ott ismertessem a, a téma menetét. Lesz egy meghallgatás február 6-án, egy közmeghallgatás, aztán a február 26-án követi a jelentés tervezett vitája, és március 7-ig délig lehet módosítókat benyújtani. Ezeket március 26-án vitatjuk meg, és a szavazás az Ekon szakbizottságban április 24-én lesz, a Strasbourg plenárison pedig június 1-én szavazunk. Ez tehát a menetrend, köszönöm a részvételt. Ekközben átadhatom a helyet alelnökünknek, e, és rangidős vagyok ugyan, de a helyemet átadom az alelnöknek. Thank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 We come Napirendünk negyedik pontához érkeztünk. Tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat a közös adóalap, a a tekintetében. Marian Tyson a tervezett szerzője. Mégis adom neki a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm képviselőtársaimnak a módosítókat, melyeket, és a nagyon nagy számú módosítót, amelyet beterjesztettek, nem lesz. Nem volt ugye gondom a karácsonyi szünetben azzal, hogy mit csinálják az időmmel. 411 módosítót futott be lik, csak a mi szakbizottságunkból. Köszönet tehát mindezek, mindazok képviselőtársamnak, akik mélységében foglalkoztak a kérdéssel. Nem hiszem, hogy minden egyes módosítót külön-külön meg tudnánk vitatni, inkább csoport tosítanám őket fejezetről fejezetre majd, ám örömmel folytatok majd két oldalú megbeszéléseket az árnyék előadókkal, meg a mózsutok szerzővel is. A titkárság kell, hogy megszervezze majd a munkát, mert ez egyetlen olyan téma, amely a mód, amely, amely úgy került ö, menetrend szerint meghatározásra, hogy kicsit csúszásban is vagyunk. Először is hogy foglalkozom néhány új gondolattal, melyek felvetődtek a módosítók révén, például a megérősített együttműködés lehetősége, aztán az, hogy egy opt-in lehetőséget kellene megnyitni a tagállamok számára is, és nem csak a vállalatok szintjén. Aztán néhány új gondolat megfogalmazódott a módosítók révén. Ezekkel foglalkozni kell először, aztán a módosítókat fejezetről fejezetre lehet venni. Először is Gulárasszony új gondolatára utalnék, ami a megőrősített együttműködés módszertanának bevezetését, vagy annak hagyományos formájában, vagy az eurozónára szorítkozó módon. Gulárasszony beterjesztett erre vonatkozó módosítókat. Nagyon világos az üzenet, amely nyilvánvalóan politikai töltetű is, és ezt voltak épp fel is vállalható. Ám úgy gondolom, ezt nem írhatjuk bele a, a magába a jogszabályba, hogyha megerősített együttműködési eljárást akarunk indítani. Erre vonatkozóan vannak, van eljárás a szerződésekben, ez szerint a bizottság kell kezdeményezéssel éljen, vagy a tagállam, és a parlament ezt követően jóváhagyását adja erre. Tehát ez a rendes útja ennek. Ám az üzenet érzékelhető, az tehát, hogyha 27 tagállam körében nem lehet megszervezni valamit, akkor, és néhány az országok kisebb csoportja be akarja vezetni, akkor ennek legyen lehetősége. Ez tehát jogalkotási szempontból megszervezhető, nem itt van azonban a helye. A második gondolat, amelyet Nitras Stracek képviselők vezettek be, vetettek fel, ők az opt-in lehetőségét nyitnák meg a vállalatok számára a KKT tekintetében, ám megnyitnák a tagállamok előtt is az opt-in lehetőségét. Ez egy teljesen új jogi helyzetet teremtene, illetve egy új jogi konstrukció Európában példátlan. Ő nem láttam még ilyet, és szerintem is a megerősített együttműködésről szólnak végső soron ezek a módosítók. Egyes tagállamok tehát bevezethetik a rendszert, a többiek megfigyelőként működnek, és bevezetik később. Volt még egy új gondolat, melyet Lamberts úr vetett fel. Ő arra azt kéri, hogy a KKTA-ból beszármazó származó bevételek egy részét saját forrás, saját bevételnek tekintsük. Ez a pénzügyi tranzakciós adóról szóló vita része is volt, Jensen asszony vetette fel, mi lesz akkor, hogyha nem minden tagállam csatlakozik a rendszerhez, vajon a be, akkor is fel, értékelhetőek a bevételek saját forrásként. Ez egyik része a dolognak. A másik viszont, hogy itt nem egy új adó nemről van szó, hanem a már létező adók alapjának harmonizálásáról a tagállamok körében. Más dolog ez tehát, és nagyban különbözik a pénzügyi tranzakciós adó gondolatától, meg ahhoz kapcsolódó saját forrás felhasználásától. Nem hiszem, hogy a tagállamok hajlanak arra, hogy elfogadják ezt, mint közösségi saját adót, mármint a KKT-ák kapcsán. Ezt szerintem egy más, külön vitában kell ezzel foglalkozni, a saját forrásokról a parlamentben folyó vita kereteiben. Aztán hagy haladjak fejezetről fejezetre. A minimum adómértékek ügyében például. A bizottság javaslatában semmi nem szól az adók mértékéről. Csak az adó alap ügyéről, meghatározásáról van szó, nem az adó mértékéről. Egyes képviselőtársaim e- azt is harmonizálnák, például Liam úr, a szocialista árnyék előadó, Lamberts úr, Klute és Portas urak a GUA részéről éltek ilyen jellegű javaslatokkal, ám épp az ellenkezőről van szó alapvetően. Semmi módon nem törekedhetünk az, a, a bizottság javaslata szerint az adó mértékének harmonizálására. Én szerintem, hogyha mérték szinteket határoznák meg, akkor először is e, ennek jogszerűségét kell megvizsgáljuk, ennek alapján döntöttünk a vonatkozó módosítók sorsáról. A jogi alapban van a probléma, ha az mértékét igyekeznénk meghatározni, hiszen ez itt közvetlen adóról van szó, az Európai Uniónak nincs hatásköre az adók adóügyben, tehát uh, ilyen értelemben a 113, 14, 15-ös cikke a, a, a szerződéseknek kimondja ezt, ugyanakkor a, a tagállamok is szerepköre és meghatározásra került a szerződésben. Tehát ha az adó alap harmonizálásának ügyét kiterjesztenénk az adó mértékek harmonizálására, az felvetné azt a kérdést, vajon van a hatáskörünk a területe. Az, ez ügyben kérhetünk jogi tanácsadást a bizottság jogi szolgáltától, ám nem hiszem, hogy jelen pillanatban ez lenne a cél. Persze az kiváló volna, hogyha egy egységes, Európában egy egységes társasági adórendszer működne, egységes adóalappal is, és mérték sávokkal, az nagyon ideális volna, de jelenleg a tagállamok jelenlegi helyzetét és problémáit vizsgálva, a költségvetés hiányok problémáit nem hiszem, hogy ezek fényében most volna ideje annak, hogy előálljunk egy ilyen hatáskörbővítéssel hiszen a, már az adóalap harmonizálása is rendkívül nagyra törő ö, cél a bizottság részéről. Ellene volnék tehát a javaslatoknak és módosítóknak, amelyek, és azt javaslom, utasítsuk el, amelyek az adó mértékek bárminemű harmonizálásáról szólnának. Lehet erről szólni a preambulumban, vagy a, a, a, az indokolásban, hogy a jövőben ezek e, ilyen irányú lépések kívánatosak lehetnek, ám jelen pillanatban erről ne ezzel ne foglalkozzunk. Tudom, hogy nagyon sok tagállamnak eleve gondol, gondja van már a javaslat szűkebb formájával is, úgyhogy ennél ambiciózus, ambiciózusabban nem kéne fogalmaznunk, ha egyáltalán szeretnénk a KKTA célját megvalósítani. A hatályügyében nem túl sok módosítót terjesztettek be, a meghatározások alapelvek ügyében egyáltalán nem futott be módosító, illetve egy a GUE részéről, amely kimondja, hogy az arányosítási képlettel kapcsolatban, ha a, az alkalmazottak száma érvényesül, akkor európai szinten kéne meghatározni a munkavállaló definícióját. Hát ez nagyon sok sikert kívánok, de rendkívül nehéz volna ez, ezt az európai meghatározást elérni. A képlet megvitatásakor is szóba kerül ez majd, a bizottság bizonyos, nagyon pontosan meghatározott elemeket, elemekből építette fel a képletét, olyanatokkal, amelyek nagyon könnyen kiemelhetőek ki kiolvashatóak a, a, a vállalatok pénzügyi beszámolóiból és számviteléből. Úgyhogy szerintem hasznos volna a bizottság jelenlegi javaslatánál maradni, és így a képlet és a definíciók a bizottság által meghatározásánál maradni. Az a kérdés, hogy a rendszer kötelező vagy optim alapon működjön-e, az tehát, hogy a tagállamok maguk döntsék el, hogy elfogadják-e a KKT-át, és alkalmazzák azt, vagy kötelező legyen, Nos, jöttek módosítók, például Gularaszony tollából, amelyek a kötelező rendszer mellett törnek lányzsát, akár az eurozónán belüli szorosabb együttműködés körében, aztán a szocialista és a GUE árnyékelődők is emellett érveltek, és Lamberts úr is egyetértett ezzel, különbséget tett a nagyvállalatok és a KKV között, kimondva azt, hogy a nagyvállalatokra kötelezően kéne alkalmazni a KKT-át, míg a kisvállalatok alternatívával, tehát opt-in lehetőséggel bírnának, bevezethetnék önkéntesen a rendszert, nem kötelezően. Csak úgy, mint itt is, mint a ö, adó mértékekre való kiterjesztés tárgyában hasonló véleményt vallok, nem támogatom, hogy visszaéljünk a javaslattal, ám a szubszidatás alapjai állva releváns volna ez a megoldás, és ha kötelező rendszer be, az jelentősen változtatná, megváltoztatná a célkitűzést is. Több millió kisvállalat, vagy középvállalat, amelyek nem bírnak határon átnyúló műveletekkel, nem tevékenykednek határon átnyúló módon, számukra nagy terheket jelentene egy azonnali átállás az új rendszerre. És nem a legjobb ideje sem a mostani időszak ennek. Korábbi üléseken is elmondtam, hogy ez egy kísérleti jellegű rendszer, ezért szerintem jó gondolat volna, hogyha fokozatosan vezetnénk be, és ennek eszköze az opt-in rendszer lenne. Tehát megengedve egy, egy, egy próbaidőszakot is meglátjuk, hogy mire jutunk ebben a témában. Egyesek mindenáron akarják, mások egyáltalán nem a KKTA vezetését szerintem jelzések kéne éljünk, hogy hosszú távon kötelező lesz majd, és az értékelési jelentésekben is szerepel a bizottság részéről, és kérnünk kell új javaslatokat, és jelenleg azonban önkéntes alapon kellene bevezetni. Ami az optin időtartamát illeti, több javaslat született, mi szerint ki kéne terjeszteni, illetve csökkenteni 5 évről 3 évre meglátjuk, mi lesz a többség álláspontja a bizottságban. Én úgy gondolom, személy szerint, hogy egy kicsit hosszabb időszak talán hasznosabb lehet, mert úgy vélem, hogy azok, akik opt-in révén belépnek, kell, hogy időt kapjanak ahhoz, hogy hozzászokjanak a rendszerhez. Öt év szerintem méltányos. Ám ha a több, egy többség három év mellett a lányzsát, azt is elfogadom. Aztán a konszolidáció kérdés. Egyik képviselőtársam nem a CCCTB-t, hanem csak a CCTV-t bevezetését javasolja, tehát a konszolidált K betűje vagy C betűje nem szerepelne. Nem akarok észterben szólni erről a, a felvetésről, ám úgy gondolom, hogy a szakbizottság többsége a konszolidált rendszer mellett áll. Megnézzük majd, hogy ez a módosítás mely cikkekre volna kihatással, és akkor tudjuk mérlegelni hogyan döntsünk róla. Ha konszolidált rendszer kerül bevezetésre, akkor meg kell nézzük, mit fed le a, ez a, a pénzügyi mérlegek tekintetében Európa szerte. A bizottság két kritériumot határozott meg, a, az 50%-a a részvényes szabadatú jogoknak, illetve a tulajdon vagy a, a a vállalati jövedelem 75%-ára való jog azok a határszintek, amelyeket a bizottság előirányzott. Több képviselőtársam elfogadta ezeket a bizottság által javasolt kritériumokat. Meglep, hogy a GUE javaslatai milyen irányban mutatnak. Például, hogy a, a szavazati jogok 50%-a alá húznák meg a határ, tehát nem csak egy vállalcsoportban kellene a konszolidációt megkövetelni, hanem olyan vállalatoknál is, amelyek több csoport, vállalatcsoport részei. Ez nem pragmatikus, rendkívül bonyolult feladat jelentene, a bizottság nyilván nem fogja támogatni. Nem ezt javasolta. Úgy gondolom tehát, hogy talán jobb lenne, hogyha az ilyen arányosított konszolidációs rendszertől távol tartanák magunkat, és ragaszkodnánk a bizottság észszerű javaslataihoz. Aztán az a kérdés, hogy olyan hogy a, a mérleg konszolidált legyen-e, itt is széttartóak a frakciók véleményi. Egyesek azt mondják, hogy a, a javaslat érbelépése előtt könyvelt veszteségekre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal nem élhetnénk, mások meg mást mondanak. Én, ahogy értelmezem a bizottság anyagát, a, ha vannak olyan veszteségek a vállalatnál, amelyek a szabályozás életbe lépése előttiek, illetve az irányelv életbe lépése előttiek, akkor ezek a veszteségek figyelembe vehetőek, átvihetőek a később időszakra, de csak akkor, hogyha a tagállam által meghatározott módon kerültek könyvelésre, lekönyvelésre ezek a veszteségek a vállalatnál. Szerintem ez egy arányos megoldás volna. Aztán Lamberts, Liam és Portas urak értek módosítóval ebben a kérdésben, majd megvizsgáljuk közösen ezeket. Aztán elnök úr, több képviselőtársam úgy, érzék, úgy érezte, hogy a veszteségek nem volnának érvényesíthetőek öt évnél hosszabb időszakban nem tudom milyen magyarázatot fűznek majd ehhez a javaslathoz, hiszen például azok a vállalatok, amelyek kutatás fejlesztési beruházásokkal élnek, akár 10-15 éves szinten is leírhatják ezeket. Ez ugyanakkor ütközik az öt évnél öt évre korlátozott veszteségleírás javasolt rendszerével. Meglátjuk, hol lehet középudat találni. Vannak olyan módosítók is, amelyek azt mondják, hogy vált csoporton belüli tranzakciókat illetően dokumentált módszert tennének kötelezővé, ahhoz, hogy csak dokumentált eljárással könyvelt tranzakciók legyenek figyelembe vehetőek. Az egyik módszer bürokratikusabb, a másik kevésbé, de fontos a cégek számára, hogy legyen egyfajta módszer, ne kelljen állandóan módszereket változtatni, bár értem a bizottság megközelítését az ügyben. Az opt-in és az opt-out belépés kimaradás területén. Erre vonatkozóan is jó néhány eh, módosító érkezett a többjük olyanoktól, akik nem akarják, hogy konszolidált legyen az adóalap, azt hiszem, hogy ez ügyben nem kell részletekbe mennünk. A fúziók eh, eh, esetére talán ma nem érdemes beszélni, ez túlságosan részletes. A 72-es és 73-as cikkre vonatkozó módosítók, amelyek az áttérési szabályra vonatkoznak, illetve arra, hogy harmadik országból származó adózott jövedelem, bármennyire olyan esetekben, amikor jóval alacsonyabb adókulcsal adóztak, mint Európában, hogy ezeket figyelembe lehet-e venni vagy sem, erre is érkeztek módosítók, de ezekkel talán majd az én kollégákkal bilaterálisan két oldalon megállapodunk. A bizottság a, azt mondja, hogy a tagállamokban az átlag adókulcs 40 eh, százalék, tehát hogyha a harmadik országbeli adókulcs alacsonyabb, mint ez az átlag 40 százalék, akkor nem veszik figyelembe, és eh, adóalap adóalap részét képezi. Vannak olyanok, akik 70 vagy 100 százalékra eh, szeretnék ezt a határt módosítani, azaz úgy érzik, hogy jelenleg túlzottan alacsonyak a adó kulcsok a tagállamokban, és ennél alacsonyabb szint már indokolatlan lenne. Talán erről majd egymás között megpróbálunk megegyezni, nem feltétlenül kell itt az egész bizottsági ülés előtt beszélni. A konszolidációval kapcsolatban felmerült, egy kollega javaslatot tett egy új elemre, miszerint a tagállamok kompenzációban részesülhetnek abban az esetben, hogyha ha az új társasági adóalap, konszolidált társasági adóalap miatt elesnének ezek a tagállamok adóbevetelektől, de nem tudom, hogy ez hogyan lenne megvalósítható felvetésként nem érdektelen, de nem hiszem, hogy most lenne itt az ideje annak, hogy egy ilyen javaslatot elfogadjunk, hiszen hogyan tudnánk megállapítani, hogy kik a nyertesei, kik a vesztesei ennek az új társasági adóalap bevezetésének e, lennének, akik elfogadnák az értékelést, lennének, akik nem. Szerintem ebben nem szabad most belemenni, mm, hasonlóan, ahogy ezt Fener Langen is mondta, vagy talán egy francia kollega mondta a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban, hogy eh, nem lehet mindenkinek eh, jót tenni, eh, az nem megy, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Fontos tehát, hogy egy olyan rendszert hozzunk létre, amely minden tagállamban alkalmazható, át, gyakorlatba átültethető. Hogyha kom, közös minden tagállamban közös adólapot szeretnénk bevezetni, akkor eh, eh, egy olyan felosztási eh, rendszert kell bevezetnünk, amely megfelelő mm, képleten alapul. A bizottság javaslata három szempontot vesz figyelembe, tehát három eleme lenne ennek a képletnek. Ebből a a munkaerő az még két részre oszlik. Nos, a bizottsági javaslata ez ügyben azt hiszem, hogy jól kialakított képlet, támogatható, támogatandó. Ezek jól jelzik, hogy mekkora profitot termelhet egy cég, hiszen cégen belül, házon belül adatokról beszélünk, ezeket nagyon nehéz lenne manipulálni hiszen ne felejtsük el, hogy adózásról van szó, itt ennek a veszély mindig fennáll. Nos, a bizottság 100%-os kulcsot javasolt erre, de jó néhány módosító szeretné az eladási eh, faktor súlyozását csökkenteni, a másikat pedig növelni. Nos, a súlyozással kapcsolatban is nyitott vagyok, de jó lenne, hogyha ez a három összetevő eleme a képletnek megmaradna. Aztán utána már csak tehát a forgalom, forgalmi adatok, a, elsősorban a kisebb tagállamokat érintenék eh, hátrányosan, a másik két eh, eleme a képletnek pedig a nagyobb tagállamokat, de hogyha kis és nagy tagállamok közötti eh, megosztást jelentene, akkor azt hiszem, hogy ez ügyben semmit sem tehetünk. Bizonyos fokú diszkrimináció itt elkerülhetetlen, együttérzésem azon kollégákkal, szemére, akik a forgalmi adatok másfőzását szeretnék. A visszaélések elkülésére vonatkozó módosítók is érkeztek, illetve az átállási szabályra vonatkozóan is, de még egyszer mondom, talán ez itt most túl részletes, majd két oldalú megegyeztetésekben erről megállapodunk, de elmutatom a kollégáknak, hogy én a bizottság javaslata jobban tetszik, mint az 81-es, 83-as és 85-ös módosítókban tett ajánlás. A 9-es és 16-os cikkekre vonatkozóan a GUA és a zöldek nyújtottak be módosítót, vonatkozóan, hogy az adó alap mivel csökkenthető és mivel nem. Nos, ez ügyben is inkább a bizottság javaslata tetszik nekem jobban. A GUE módosítója, egyik módosítója roppant meglepő volt, arra vonatkozóan, hogy a kutatás és fejlesztési költségek adóalap csökkent alapvető elemeke, illetve hogy ezt miért kellene csökkenteni, korlátozni. Szerintem ez az egyetlen adó ösztönző ebben a javaslatban, amely a kutatási fejlesztési tevékenységekre próbálja ösztönözni a cégeket. Erre nagyon nagy szükség van, hogyha versenyképesek akarunk maradni Európában, ennek megtartása mellett vagyok én, fontos, hogy ezt levonhassák az adó alapból, ahogy arra az Európai Bizottság javaslata utal is. Tremósza úr is benyújtott egy módosítót, ami első látásra roppant vonzónak tűnhet, miszerint a prémiumok, illetve az eredményorientált eh, prémiumok költségeit eh, nem tenné eh, adóalapból vonhatóvá, igaz, a premizálási rendszer Európában eh, igencsak problémás, de szerintem nem a társasági adó alapra vonatkozó javaslat a legjobb hely ahhoz, a legjobb jogszabály ahhoz, hogy a premizálást, a prémiumok rendszerét megreformáljuk. Tehát egyetértek veled, de szerintem nem itt van a helye. Eh, a szocialisták egyik frakció, egyik módosítója arra vonatkozik, hogy az energiaszeszes italokra vonatkozott jövedéki uh, Eh, adókra vonatkozó szabályokat töröljük. Tulajdonképpen ezzel is egyetértek. a szó használat tekintetében itt a nemzeti, illetve a nemzetközi eh, könyviteli eh, szabályokhoz kellene tartani magunkat. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy az adózási jogszabályok nem a könyviteli szabályoktól kell, hogy függjenek. A nemzetközi könyviteli szabványt amúgy sem használja minden eh, tagállam, minden cége egyformán, ezért nem tartom helyesnek azt, hogy megkössük a saját kezünket, és összekössük a könyviteli szabályokat ezzel az adózási jellegű jogszabályjal. Tehát ezt a módosítót nem tartom elfogadhatónak. Még egy párat, elnök úr, amelyre mindenképpen utalnom kell. Sajnálom, hogy sokat kell beszélnem, de hát rengeteg módosítót nyújtottak be, és ez az egyetlen alkalom, hogy napi rendet ezt itt a szakbizottságban. A módosítók egy következő csomagja, administratív ellenőrzési eh, eljárásokkal kapcsolatos. Az egyik módosító például európai szintű központi hatóság létrehozását javasolja, amely nem csak az adatbázist kezelné, hanem amely igen komoly önálló hatáskörrel is bírna, Szerintem az Európai Bizottságnál jó helyen lenne ez az adatbázis, nem kell ez egy újabb központi hatóságot létrehozni, főként nem úgy, hogy neki eh, mindenféle hatáskörre, végrehajtói hatáskörre legyen tagállamokban. Olesmit Schmidt mm, javaslatot egy fórum létrehozására, ez már máshogy is működik. Szerintem ez jó alkalom lenne arra, hogy a tagállamok és a bizottság összehangol, ezt egyeztessenek és problémáikat valahogy megoldják. Elnök úr, van még egy nagyon fontos cikk, a 131-es cikkre vonatkozóan legalább 10 módosító érkezett, ez a felülvizsgálati záradék, mi szerint a bizottság szerint 5 évente felül kell vizsgálni ezt a jogszabályt, sokan javasolják, hogy ezt három évre hozzuk előre, csökkentsük le, hogyha mindenki ezt szeretné, akkor végül is én nem ellenzem, de szerintem ez nem lenne bölcs, mert adóügyekről van szó, van egy év, a, az egyik évben jönnek be, folynak be a jövedelmek, a következő eh, évben eh, készül az adóbevallás, és eh, fizetik be, fizeti be az adó a, a, a cég, és harmadik évben pedig esetleg egy adóellenőrzésre kerülhet sor. Tehát három év, az éppen egy ciklus, maximum egy ciklus, tehát három évente, hogyha felülvizsgáljuk a jogszabályt, akkor nem lesz, nem áll rendelkezésre majd elég információ ahhoz, hogy valóban azt esetleg árt dolgozzuk a szakpolitikát, ezért kérem a kollégákat fontolják meg, hogy az öt éves felülvizsgálati záradék nem lenne egy célra vezetőbb, hiszen így valóban érdemi információ állna rendelkezésre, külső-belső szempontokat mind-mind figyelembe véve egy év, hiszen tulajdonképpen három év az csak egy eh, adóévi eh, ciklus, adózási évi ciklus, amelyből messze menő következtetéseket levonni botorság lenne, tehát még egyszer mondom, inkább öt év. Másodszorban a felülvizsgálati záradék tartalmával eh, kapcsolatban mindenkinek Eh, volt mondani valója, mindenki szeretett volna még valamit hozzáfűzni, még azt hozzáfűzni, én is hibás vagyok, én is bűnös vagyok, én is kiegészítettem négy elemmel a listát. Ha mindenkinek a javaslatát figyelembe veszem és elfogadom, akkor 10-13 olyan terület lesz, amelyet, eh, amelyre kiterjedne ez az záradék. Szerintem ez nem lenne eh, igazán célra vezető, úgyhogy majd le kell ülnünk a kollégákkal, és valahogy le kell szűkítenünk a lista hosszát. Végül, elnök úr, és tényleg végül a delegált aktusok, azaz a meghatalmazáson alapuló jogi aktusok kérdése. Nos, azok a cikkek, amelyek a bizottsági javaslatban a delegált aktusokkal foglalkoznak, alapvetően a parlamentet a tanácssal eh, egyenrangú partnerként állítanák be elvben, ezt nem ellenzem, de hát van egy eh, intézményközi megállapodásunk, lehet, hogy az éppen elég, talán a titkárság megvizsgálhatná, hogy az intézményközi megállapodással összeegyeztethetőek-e ezek a módosítók, hogyha nem, akkor sántos módon ezeket nem tudjuk elfogadni. Elnök úr, ennyit szerettem volna mondani, sajnálom, hogyha túl hosszú voltam, remélem nem volt túlságosan eh, nehéz, túlságosan szakmai, amit elmondtam, de hát ez egy szakmai terület, technikai részletek nélkül ezt nem tudjuk megúszni, hiszen a természeténél fogva ez már csak egy ilyen terület, ez már csak egy ilyen jelentés. Köszönöm. For that, uh, comprehensive. Köszönöm ezt az átfogó értékelését a módosítóknak. Futunk ki az időből, erről jutott. ezért kérem ismét minden hozzászólótól, hogy tényszerűen röviden fogalmazzon. Először az árnyék eladókkal kezdjük, a szocialista frakció részről ilyen. Köszönöm Limenyak nevében fogok felszólalni, aki elutazom Párizsba. Sen pour ses commentaires, et je souhaiterais... Nos, tehát örülök a kommentároknak, és szeretnék észrevételeket benyújtani a benyújtott módosítókkal kapcsolatban. Az első a fakultatív jel, vagy kötelező jellegét érinti a közös konszolidációs adónak. Szeretném kifejezni szempontomat az utolsó eszmecserét illetően, de ö, azt is szeretném, hogy valamennyi kolléga tudatában legyen azon kockázatoknak, amelyeket az opcionális rendszer rejt magában, amely súlyos kiadásokkal járhatna az tagállamok adóbevételeire. Ö, vagy legalábbis bizonyosak adóbevételeire, hiszen nyilvánvaló, hogy azon ö, vállalatok esetében, amelyeknél az új rendszer lehetővé tenni a kevesebb adó befizetését, azok bizonyosan belépnek ebbe a rendszerbe és az Európai Bizottsághoz hasonlóan, amely az indokolásban elismeri, hogy nem tudja, hogy milyen kihatásokkal jár az rendszerbevezetése a tagállamok adó háztartására. Éppen ezért az ö, fontos az, hogy figyelembe vegyük a válságból való kilábalás fontosságát a tagállamok számára, az a lényeg, hogy a tagállamok deficitjüket erőteljesen csökkentsék, de a fakultatív adórendszer bevezetése az felelőtlen lenne, mint gazdasági, mint politikai szempontból a tekintetben. Sajnálom tehát, hogy számos kolléga néppárt és az ALDE részéről nem ö, ö, ellenezte az a, a kötelező rendszert, és a fakultatív vagy kötelező rendszer mérlegelését a felülvizsgálat idejére halasztotta. Guller asszony világosan lendzsálta a kötelező rendszer mellett, esetlegesen a megerősített együttműködés keretében. Nyilvánvaló az, hogy a tanácsban az egyetértés elérése ezzel a szöveggel kapcsolatosan bonyolult lesz, a kötelező rendszer esetében több tagállam már fenntartásait fejezte ki. Az Európai Parlament a konzultációs eljárás keretében csak ambiciózusan léphet fel, és nem szabad, hogy előre jelezzük azt, ami majd a tanácsban történhet. Ami Zsazlovjeszka asszony javaslatát illeti a népre, hogy a konszolidáció szempontjait töröljük. Nos, ez szerintem egy radikális javaslat, de még mindig jobb egy alakárt konszolidáció, és így a vállalatok mérlegelési jogkérére bízunk ezen kérdés döntését. Nos, az adóharmonizáció kötelező kell, hogy legyen ami pedig az adóalap felosztását illeti eszeje, az, hogy a népet részéről azt javasolja, hogy a forgalom tényezőt töröljük, és egy szocialista képviselő pedig a súlyozás csökkentését kéri. Nos, nem tudjuk még, hogy mi lesz az idejes formula az adóelkerülés megszüntetésére és a foglalkoztatás fellendítésére. Együtt kell erről vitáznunk de bármilyen képletet is válaszunk a végén, mindenféleképpen felül kell ezt majd vizsgálni, és hogyha szükséges módosítani kell az irányel felülvizsgálat, akkor pontosítani szeretném, hogy egyetértek azon kollégákkal, akik azt kérik, hogy három év múlva vizsgáljuk felül az irányelvet, nem pedig öt év múlva. Ami pedig az öt, utolsó pontot illeti, Nos, ez a társasági adóval kapcsolatos, mivel a közös konszolidált társasági adó alap nem jelent valódi előrelépést az EU-n belül a minimális társasági adóval kapcsolatosan, amely lehetővé tenni a torzulásokat, illetve a tőke és a haszonelosztásának különbséget a különböző tagállamok között. Éppen ezért mi küszöbértékek rögzítését javasoljuk, illetve az 5%-os társasági adó bevezetését európai szinten nem kell minimális adókulcsot bevezetni, meg kell akadályoznunk az hatékony adókulcsakentését, tiszen azt a javaslatait illetően remélhetőleg alkalom lesz arra, hogy az elnyék jelentéstevők ülésén ezekről mégis vételten vitázzunk. Ezt tehát a szocialista frakció álláspontja. Köszönöm. Thank you. Um... Köszönöm. Szilvi, te jössz. Köszönöm, Eduard, köszönöm mindenkinek. Nagyon rövid leszek, mert Marian nagyon részletesen szólt, nagyon komoly munkát végzett, rengeteg módosítóval dolgozott, nem szabad, hogy elveszünk a részletekben. Nos, az általam javasolt módosítókkal kapcsolatban két dolog. Az első, hogy ösztönöznünk kell a tovább gondolását ennek a témának a saját körünkben, és az is fontos, hogy minden kormány vállalja a felelősségét, hiszen itt a belső piac a tét. Tehát az az elképzelés, hogy különböző jogszabályok legyenek az EU-n belül, hát az egyáltalán nem tetszik nekem. Az első dolog az, hogy együtt közös szabályokat alakítsunk egy olyan területen, a nagyvállalatok területén, akik több tagállam területén tevékenykednek. Nos, itt egy egyszerűsített rendszerre lenne szükség, és az EU-t a harmadik államok egységként fognak megfelelni következtében. Nem szabad tehát megállnunk, előre kell lépnünk, és azonosítanunk kell a problémákat. Valamennyi képletre nyitott vagyok, azzal a feltétellel, hogy a lehető legszorosabbra és érthetőbbre alakítjuk ezt a rendszert. Itt a különböző küszöbértékek, az opt-in, opt-out lehetőségeit illetően a végén túlságosan bonyolult szabályrendszer jön létre, amely érthetetlen. Nos, itt nemzetközi megállapodások is születőfélben vannak, az Euró plusz paktum, ösztönözni kell tehát egy következetes megközelítést az adói területén. A különböző eszközöket illetően ezek gyakran eltűrőek, illetve nem átláthatóak. Tehát még egyszer köszönetet mondok a bizottságnak, hogy elindította ezt a munkát, és köszönöm Mariannak, hogy folytatja, és az is jó, hogy nyitottak maradunk, hiszen ez a legjobb módszere, vagy módja annak, hogy egymás között kompromisszumot találjunk. Ezt a témát nagyon ideológiai módon is lehet kezelni, az egy nagyon hosszú ideig tabu terület volt, de azt hiszem, hogy ennek nincs oka, hogy az továbbra is így legyen kötelességünk a polgárokkal szemben, hogy ezt a témát előre vigyük. Nem mondhatjuk azt, hogy túlságosan bonyolult volt, és nem sikerült kompromisszumot találnunk. Mindenkinek hozzá kell járulnia ehhez, és tudjuk azt, hogy a közvélemény nyomás ellenőrzésre dolgozunk. Köszönöm, Szilvi. Ivo Strejcseki a szó. Köszönöm, elnök úr. No tehát. Jól tudom, hogy szorít bennünket az idő. Úgyhogy én is röviden mondom, amit mondandó vagyok. Köszönöm Tészen asszonynak ezt az átfogó magyarázatot, és azt, hogy ennyire mélyen megismerkedett a javaslata, hogy hangsúlyozza két, emelje ki két pontot ezek egyike. Számomra egy, egy, egy vörös vonal, amiből nem engedhetek a javaslata kapcsolatban, a másik pedig pusztán egy vélemény, a tisztánasszony véleményét kérem majd ki ebben. Az első, ami számomra perdöntő, hogy kötelező vagy önkéntes legyen a rendszer. Örömmel hallottam, hogy Tyson asszony komolyan veszi azt a javaslatunkat, miszerint a KKTA opcionális alapon kell, hogy bevezetésre kerüljön. Számomra, árnyékkeldő számára a, a, a konzervatív reform frakció részéről elengedhetetlen feltétel. Másodszorban pedig kérem fejtse ki, hogy az értékelés időszak mennyi ideig tart majd. Ahogy én látom, gyakorlati, logik, politikai szempontból az öt éves időszak helyén való volna. Köszönöm. Philip, Thank you, Chair. Bedankt, eh, Marian, voor een zeer, zeer gedetailleerde inzicht. Köszönöm. Köszönöm Mariannek én is. Valóban alapos, átfogó megközelítés volt ez. Eh, a legfontosabbakról beszélnék csak most. Először is csak akkor lehet az unió saját forrásainak része, hogyha mind a 27 tagállam bevezeti, de ezt nem szabad még feladnunk, főként, hogyha az unió kiadásait tekintünk, ahol a legnagyobb, harmadik legnagyobb tétel az Európa 2020 vagy kutatásfejlesztési keret, amelyből elsősorban a cégek részesülnek, így teljesen jogos, hogy ők is közvetlenül az uniós költségvetésbe fizessenek be fizessenek be adókat. Szerintem ez nem, nem lehet senkinek egy áthidalhatatlan probléma, és ez egy új uniós adórendszer kialakulásához vezethet. A minimális adó kulcsok tekintetében lehet, hogy itt a jog alapkérdése is felmerül, de az áfa az persze egy teljesen más állatfajta, de az áfára ez működik, nem tudom, hogy itt hogyan, ha lenne ugyanez alkalmazható, de hogy van -e erre politikai lehetőség vagy sem, hogy legyenek minimális adókulcsok. Szerintem éppen azért, mert a tagállamok komoly pénzügyi nehézségek kell, kell, hogy szembenézzenek, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy amit be kell fizetni, azt befizessék, méghozzá a leghatékonyabb módon. És a nem a tisztességtelen adóversenyt kell visszaszorítani a tagállamok között. Szerintem mindenkunk megvan arra, hogy ezen a területen minél e, gyorsabban eljárjunk, és e, ne halogassunk tovább. A legfontosabb kérdés, hogy ez kötelező vagy választható legyen. Most még mindig nem látom, hogy egy választható rendszernek mi értelme van hogy egy 28. adórendszer is legyen Európában, amelyet persze csak akkor választja egy cég, hogyha pénzügyileg vonzóbbnak találják egyes piaci szereplők. Szerintem nem ez kell, hogy legyen egy konszolidált eh, adóalap rendszernek, ezért számomra megkérdőjelezhetetlen eh, az, hogy kötelezőként kell bevezetni ezt a rendszert. Azzal persze bizonyos fogban egyetértek, amit mondasz, főként a kisebb cégek, a KKV-k számára nem könnyű az áttérés, és aztán Berimó mondjuk úgy döntünk, hogy e, vissza az egész, és visszatáncolunk, nos itt az átállás költségei óriásiak lehetnek. Ezért kezdjük úgy, hogy először csak a nagy halak számára legyen kötelező ez a rendszer, tehát a nagy határon átnyúló tevékenységgel rendelkező cégekre vetezetjük be kötelezően, és aztán egy pár év múlva majd meglátjuk, hogy ez hogy működik, felülvizsgáljuk a rendszert. És hogyha azt elfogadjuk, hogy egyes szereplők számára kötelező lesz, akkor a felülvizsgálati záradék mm, az öt éves időszak elfogadható számomra, de hogyha azt mondjuk, hogy csak választható a rendszer, és hosszú időt hagyunk a felülvizsgálatra, akkor nem hiszem, hogy sok haszna lesz. Az arányosítási eh, képlet tekintetében három eleme van ennek, ugye? Nem tudom, hogy a forgalom az miért ne lenne releváns, ez csak az egyik összetevője a képletnek, de egy fontos összetevője azért a bizottság javaslata teljesen logikusnak tűnik számomra kérek, kérek tehát mindenkit, hogy legyünk bátrak ezen a téren, hogyha főként az előadó asszonyt, legyen kötelező, legalábbis a szereplők, a nagyobb szereplők számára, a többiről tárgyalhatunk, de mi nem látjuk értelmét annak, hogy egy olyan rendszert vezessünk be, ami senkire sem lenne kötelező. És szerintem, melyet nagyon kevesen választanának, hadd tegyem azt is hozzá, hogy az a több tízmillió euró, amelyet évente a nagy cégek arra költenek, hogy a különböző adórendszerek között megtalálják a kiskapukat, azt például eh, költhetnék az átállási költségekre. Sőt, tudom, hogy az új rendszerre való átállás a nagy cégek számára olcsóbb lesz, mint az adóoptimalizáció. Hát persze, az a, a befizetendő adó mértéke az lehet, hogy kicsit több lesz. Rendben, mondja az elnök. Mondjuk maximum 10 percet még rá tudunk szenni erre a kérdésre. Dirk Epping a következő. Het voorstel heeft... heeft... Elnök úr, rövidre fognám. Na, javaslat természetesen számos vonzó elképzelést tartalmaz. Egy dologra szeretnék utalni, az elosztási mechanizmus esetében a ö, jelentéstevő nagy szakértő ennek a témának, és ő maga is felvetette ezt. Tehát ez a szétosztási elasztási rendszer egy melléktermék, amely ahhoz vezethet, hogy adóügyi szempontból egy igazságosabb rendszer jön létre, hiszen a kisebb országokban ö, csökken a KKTA-ból származó bevétel. Három kritériumról ö, e, e, tett, tettünk említést, az egyik a forgalom. Guler asszony is említette ezt, mely szerint mindez hozzájárul majd ahhoz, mi, tudjuk azt, hogy nem lehetséges az, hogy mindent egyszerre elérjünk, de a kisebb országok számára, mint például Flandria, ahol sok családi vállalkozás működik, ott más a helyzet, mint Hollandiában, ahol sok vállalat tevékenykedik, és ott teljesen más kiadásokkal jár ez a rendelet, tehát tudnunk kell, hogy pontosan milyen következményei lesznek mindennek. Persze egy európai ideál nevében törekedhetünk ennek megvalósítására, de tudnunk kell, hogy ennek minden pénzügy, milyen pénzügyi következményei lesznek nem jó, hogyha ez ahhoz vezet, hogy egy olyan pénzügyi transferrendszer teremtődik, amely nem arányos. Végül szeretném feltenni a következő kérdést a jelentéstevőnek. A nemzeti parlamentek számos aggodalomnak adtak hangot, itt jobb lenne, véleményem szerint, hogy ez a rendszer fakultatív lenne, nem pedig kötelező jellegű. Köszönöm, hogy az ennek Oles mit következik. Thank you, Mr. President. It's a, uh, a... Uh, köszönöm, köszönöm, elnök úr. Hát nem egy öngolt lőtt, lőttünk. Itt már legalábbis Epping úr jó néhány öngolt is lőtt. Roppant kényes kérdésről van szó, kollégák. És szerintem az előadó asszony roppant kiegyensúlyozott véleményt alkotott erről. Gulárd asszonyjal egyet egyetértek, de talán meg, meg kell tennünk az első lépést, mielőtt megtisztük a másodikat, illetve azt követőket. Sokan azt szeretnénk, hogyha nagyon ambiciózusak lennénk ez ügyben, de az előadó álláspontja az legalább reálisan megvalósítható. Az Imkóban én készítem a véleményt erről a ügyről, erről a témáról. Meg is fogom időben küldeni a szakbizottság, az Imkó szakbizottság, belső piaci szakbizottság véleményét erről. Először is az optin záradék, az valóban fontos, főként a jelenlegi körülmények között. Második, a konszolidált adóalap arányosítása. értek ez ügyben. Epping és Ludvigson kollégákkal. Ludvigson úr erre vonatkozóan egy módosítót is benyújtott, hogyha e, töröljük a forgalmi elemet, akkor teljesen más lesz a képletnek a végeredménye. Ez ügyben majd kíváncsian hallgatom az Európai Bizottság szakértőinek a véleményét. Nyilván önök is tudják, hogy ez roppant kényes kérdés, azért a tagállamok számára, a pénzügyminiszterek számára nem mindegy, hogy mi a végeredmény, hogyan tudják azt elmagyarázni, hogy pont ezt a képezet választották, és önök szerint valóban ez tisztességes a kis országokkal, tagállamokkal szemben, hiszen készültek testolmányok, amelyek kimondták, hogy elsősorban a kis tagállamok isszák meg ennek a levét, legalábbis, hogyha a javaslat jelenlegi formájában kerül elfogadásra. Ennyit szerettem volna röviden elmondani. Köszönöm. elisza hozzá szerettem volna szólni? Igen, saját nevemben. Igen, azt szerettem volna elmondani. A következő megjegyzéseket szeretném hozzáfűzni a vitához akár csak mások is, akik hozzászóltak, én is úgy gondolom, nagyon kényes pillanatban merült fel ez az ügy, és persze értem, amikor Marian Tyson azt mondja, hogy most az adó alap harmonizásának kell elsőbséget adnunk, mert annál tovább sem tudjuk terjeszteni, vinni ezt a dolgot. A kérdésem azonban az, hogy ha az adó alapot harmonizáljuk, akkor, amikor az Európai Unióban adóverseny alakul ki a tagállamok között, és mindezt önkéntes rendszerben, egy opt-in rendszer alapján vezetnénk be, akkor van-e elképzelésünk mindennek a következményeiről? Milyen hatással lesznek az adóbevételekre ezek az egyes tagállamokban? Saját hazám példáját tudom felhozni. A 20 legnagyobb vállalat már kivitte 20, 20 legnagyobb vállalatból 19 elvitte Portugáliából a székhelyét Hollandiába. Adó okoknál fogva például. Keresik tehát az adó kedvezményeket, az adó csökkentés lehetőségeit. Tehát egy ennyire kényes ügyben előre lehet egyáltalán lépni olyan a hatásvizsgálat nélkül, amely azt taglalná, hogy a költségvetési egyensúlyra miképpen hat az egyes tagállamokban és a tagállamok között egy ilyen lépés. Jelen pillanatban tudnék, ebből az irányból kell vizsgáljuk a kérdést. Én személy szerint mellette vagyok az adólap harmonizációjának, ám ha optin rendszerben vezetjük be bármiféle államháztatási koordináció nélkül, akkor a kihatások bizony aggályosak szerintem. Én azt szeretném, ha a bizottság kifejtené előttünk, milyen kihatásokkal számol. Egy tényleges hatásvizsgálat eredményei alapján hozhassunk politikai döntést. Nem érzem jelenleg annak, ennek az alapját biztosnak. Köszönöm, Sziklő. Ja, danke schön. Ich möchte noch ein... Köszönöm, néhány megjegyzést tennék Thomas Handel nevében, aki a mi tevünk, de most uh, nem tud családi okoknál fogva itt jelen lenni. Először is Marianina köszönet köszönetet szeretnék mondani azért a részletes és kompetens bevezetésért. A módosítókat illetően már számos alkalommal hangzott a nevünk ezzel kapcsolatban. A harmonizáció, illetve a minimális adóztatás kapcsán fontos számunkra, és ez itt már elhangzott is, el is hangzott részben, fontos, tehát az adó elkerülés és az adó dömping elkerülése, betiltása az EU-n belül. Fontos tehát foglalkoznunk ezzel a témával. Látjuk, hogy vannak itt nehézségek, e tekintetben egyetértek a kollégákkal, de meg kell kísérelnünk foglalkozni ezzel a témával. Ez számunkra nagyon fontos, és mindenképpen kiállunk majd ezért fontosabb a harmonizációnál számunkra az, hogy kötelező elv érvényesüljön, tehát egy 28. rendszerbe vezetése teljesen értelmetlen és kontraproduktív, éppen ezért helyesnek látjuk a bizottság javaslatát, és mindenképpen úgy kell ezt megvalósítani, hogy ez hatékony legyen, és ne, ne lehessen megkerülni. Tehát egy kötelező rendszer számunkra nagyon fontos lenne, ez első helyen van számunkra, és minden, ami ebbe az irányba mutat, az támogatásra talál részünkről. És egy utolsó, egy harmadik észrevétel, Marianne is említette, a meghatározás, az a munkavállaló meghatározása címszó alatt jó lenne itt pontosítani, ez nem egyszerű, ez is világos számunkra. Most 20 különböző definíció létezik, hogy ki tekintendő munkavállalónak és ki nem. Itt szabadfoglalkozásúak vannak, illetve a fizetés nagyságától is függ ez a meghatározás, és problematikus ez, de azt hiszem, hogy talán nem illúzió egy közös definíciót találni, hiszen az Eurostatnál létezik egy EU szintű munkavállaló definíció. A javaslatunk, a módosítunk azt célozza, hogy ezt a definíciót vegyük alapul. Ezt legalábbis vitára érdemesnek tartjuk. Ennyiben hagynám. Köszönöm szépen. Fine. Um, uh, Tony from the Commission. Köszönöm a bizottság részéről. Kérem ön is, ha tudja, fogja rövidre. Thank you very much, Chair. Um... Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek, megígérem. Az előadó összefoglalta a kollégák véleményének többségét. Egyetértünk azzal, hogy jó néhány terület van, amelyre vonatkozó módosítók eh, készültek így vagy úgy. Például a minimális adókulcsok bevezetése, hogy önkéntes vagy kötelező, konszolidált -e vagy sem. Ezek azok a fő elvi kérések, amelyekben először meg kell állapodnunk. Nyilván egyetértenek azzal, hogy javaslatból és a, az indoklásból kiderül, hogy miért nincs szükség, vagy miért nem jó ötlet a minimális adókulcs, a jogalap és jogi nehézségek miatt. A bizottság érve a kötelező vagy választható voltál kapcsolatban egyértelmű. Van, aki azt mondja, hogy esetleg a cég bizonyos csoportja számára lehetne kötelező, valaki azt mondta, hogy legyen kötelező mondjuk a nagy cégek számára csak. Amikor a bizottság a munkáját végezte, a javaslatot készítette, akkor a kötelező elemeket a lehető legszűkebb körre tartottuk, hiszen vannak olyan célok, amelyek soha nem fognak határon átnyúló tevékenységet végezni. Ugyanakkor nagyon nehéz lenne kötelezőíteni csak a, egy, a vállalatok csak egy csoportja számára, hiszen ez tudatosan bonyolultán tenné a rendszert, lennének azok, akikre kötelező, akiknek nem kötelező, de választható hogyha egy nagy cég számára kötelező, akkor lehet, hogy ösztönzőt vagy eh, ellenösztönzőt teremtünk arra, hogy tovább nőjön, nagyobbá váljon egy eh, közepes vagy kis cég. Ezért mi úgy döntöttünk, hogy a választható önkéntes rendszer a legcélra vezetőbb, amely tisztelben tartja szubszidiaritás elvét is, amelyre vonatkozóan a nemzeti parlamentek bár sárga kártyát nyújtottak be, tehát a szubszidiaritás szempontjából is igen problémás kötelező rendszer bevezetése. Egy másik általános elvi kérdés, amely felmerült, az a megerősített együttműködés, eh, miszerint eh, az országok, tagállamoknak csak egy kisebb csoportja vezetné ezt be. Egyetértek az előadóval, ez inkább jogi kérdés hiszen az megerősített egyet működés a szerződésben igazából csak az utolsó vencsár a legvégső lehetőségként került meghatározásra. Ezért ennek elég szigorúan lefektetett eh, kezdeményezési eljárás eh, rendje van. Nem hiszem, hogy van időm arra, hogy a technikai részletekre most kitérjek érdemben, de hogyha a bizottsággal szeretne az előadóasszony egyeztetni, akkor természetesen mi rendelkezésére állunk, és szívesen megmagyarázzuk, hogy miért tettünk javaslatot valamire, mit szeretnénk, valamit így, mást úgy. A bizottság részéről ezért zárásképpen csak annyit mondhatok, hogy már az is nagy öröm számunkra, hogy ilyen komoly érdeklődésre tart számot a mi szerény javaslatunk és nagyon reméljük, hogy konszenzisra tudunk jutni majd ezügyben, hiszen az önök módosítói természetesen alaposan fogjuk tanulmányozni. Köszönöm, elnök úr. Nagyszerű. Kérem ön is röviden. Eh, voorzitter, ik wil eh, voorzitter alle collega's danken en natuurlijk ook eh, de... Most köszöntet szeretnék mondani a kollégáknak és természetesen a bizottság képviselőjének is. Három ponttal kapcsolatban tettek fel nekem kérdéseket, ezekre megpróbálok röviden válaszolni. Epping kolléga kérdezett meg, hogy a sárga lapok bizonyos nemzeti parlamentek részéről ezeket hogyan értékelem. 13 ilyen volt, ezek kilenc különböző tagállamból származnak. Nos, ez túl kevés a szubszidiaritási elv felmutatására, és arra kérni a bizottságot, hogy vizsgálja felül ezt a témát, meg nézem ezt a kérdést, és szívesen kifejtem személyesen Eppin kollégának is. Megnéztem, hogy hogyan oszlanak el a felelősségek. Jó magam is jogász vagyok, a jogszabályokat átolvastam még egyszer, és azt hiszem, hogy a bizottságnak igaza van. Itt egy olyan ügyről van szó, amivel foglalkozhatunk, a szubszidiaritás európai fellépést követel, aminek arányosnak kell lennie, és persze erről beszélhettünk, hogy milyen messze lépünk ezen a területen, fakultatív vagy az obligató, a kötelező tekintetében. Nos, tehát a sárga lapokkal kapcsolatosan választ fog kapni. Azt hiszem, hogy mi viszont folytathatjuk a munkánkat, anélkül, hogy a nemzeti parlamentek álláspontjával kellene foglalkoznunk. Nos, Ferreira asszony, azt hiszem, hogy sok tagállam egészen máshogyan látja ezt a kérdést, és a az adókulcsok tekintetében jobban harmonizálhatók lehetnének ezek. Az adók fontos bevételeket jelentenek a tagállamok szemére, és természetesen ezeket a jogokat a tagállamok meg akarják őrizni mi figyelünk a szubszidiaritásra, és az válasz Epping úrnak is. Azt hiszem, hogy jogászként vállalhatjuk, hogy az adóalappal foglalkozunk. A tagállamok egyenként ezt nem tudják, önállóan nem tudják megtenni, ezeket soha nem tudják harmonizálni, de az adókulcsokat nem kell ezzel együtt egy időben harmonizálni. A kérdés az, hogy a vers verseny mennyiben káros a belső piac szemére, hogyha így van ez, akkor elmondhatjuk, hogy belső piaci probléma áll fenn, de ilyen messzire nem szeretnénk még lépni. Ezen még egy utolsó pont, elnök úr, egy Guabeli kolléga vetette fel a munkavállaló definíciójának kérdését. Azt hiszem, hogy probléma van ezzel, hiszen Európában különböző definíciók léteznek konfliktusok állnak fenn, ebből kifolyólag különösen a határrégiókban, itt a szolgáltatás nyújtás szabadságának kérdése is felmerül, és a szociális jogok kérdése is. De itt a kkt val kapcsolatos vita során nem szabad ilyen messzire terjedő vitát folytatni, hogy a munkavállaló, munkavállaló fogalmát európai szinten definiáljuk. Ezt itt most nem tudjuk megoldani, ez a szociális jogokkal összefüggő kérdés. Ezt itt eljött nem tudjuk megtenni. Köszönöm tehát, elnök úr. Megnézzük, hogy hogyan tudunk összeülni majd az jelentéstevőkkel. Talán néhány tolmácsra is szükség lesz, hiszen ez egy rendkívül technikai és bonyolult téma. Köszönöm szépen a menetrend. A következő február 6-án szavazunk az ecom a plenáris pedig a márciusi napi rendjére tűzi majd. Most pedig 5. 6. napi pontunkat együtt tárgyaljuk. Kb. 36 percünk van mindenre. Ezért együttesen fogjuk tárgyalni őket. A jelentéstevők persze egymás után fognak hozzászólni, és aztán kötik az eszmecsere. Ez egyik a gazdasági és pénzügyi eh, felügyelet erősítése a tagállamokban, melyek a pénzügyi stabilitás fenyegetésével kell szembenézenek az eurozónában, így Jean Paul az előadó, még a hatodik pont, a költségvetési tervek monitoringja és értékelése, valamint a túlzott hiányok korrigálásának biztosítása a tagállamokban a következő téma. Most Jean Paul-t kérem, hogy mutassa be a jelentést. Köszönöm, megpróbálok nagyon rövid lenni, hiszen 18 óra 30-kor kezdődik a koordinátorok ülés és az affett koordinátorok ülése a szerződés tervezettel kapcsolatosan. Nos, emlékeztetni szeretnék ezen jelentés kapcsán, hogy a hatos csomag elfogadását követően a parlamentünk 2011. szeptemberében két rendeletet kaptunk a bizottságtól 2011. november 23-án az egyik az túlzott deficit korrigálására irányult az euróvezetben. Ezt Ferreira asszony mutatta be, és a másik pedig a költségvetési és gazdasági felülügyeletre vonatkozott olyan tagállamok esetében, ahol súlyos nehézségek állnak fenn pénzügyi stabilitásuk szempontjából az eurózöveten belül. Ez az anyag pedig az én anyagom volt. Nos, az adósságválság számos tagállamot arra kényszerített, hogy az EU-n kívül keresen pénzügyi segítséget. A pénzügyi stabilitási eszköz, illetve stabilitási mechanizmus formájában, vagy más nemzetközi pénzintézetek részéről, mint például a Nemzetközi Valuta Alap. Jelenleg hat Európai Uniós tagállam néz szembre fizetési nehézségekkel és egyikük ezen szervezetekhez fordult. Ezek közül vannak Lettország, Magyarország és Románia euróvezeten kívüli országok. Mm, ezen a másik három ország, Görögország, Portugália és Írország támogatására, amelyek az euróvezeten belül vannak, és pénzügyi helyzetük nemzetközi feszültségeket generált, amelyeket ismerünk. Nos, az euróövezetbeli tagállamok, amelyek adósság problémákkal néznek szembe, ezek szigorú felügyelet alá kell, hogy kerüljenek, hogy helyzetük ne hasson ki az euróövezetbeli országok együttesére. Erre irányul ez a rendeletjavaslat. A bizottság javaslata az, hogy szigorított ellenőrzés alá helyezze az euróvezetbeli tagállamot, amely súlyos nehézségekkel néz szembe pénzügyi stabilitás szempontjából. Nos, a késői órára tekintettel csak néhány rövid magyarázatra szorítkoznék. Részemről támogatom azt az elvet, amely ezen rendelt alapját képezi, hiszen egy monetárius unióhoz való tartozás azt jelenti, hogy ezek a problémák kihathatnak a többi országra is. Vitáznunk kell a megvalósítandó módszerekről és döntésekről, ami ezen megerősített felügyelet meghosszabbítását illeti, tehát ez még bizonyosan vitanyagú szolgál majd. Másrésztről az a vita, amely megnyílt a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatosan, amelyek a jelenlegi szerződésekhez járulnak, és amelyek kétértelműséget meg kell szüntetni a hatályt vagy a jogi hatékonyságot illetően. Nos, ezek megzavarják ezen két rendelettel kapcsolatos vitánkat, de azt hiszem, hogy alkalmat nyújtanak arra is, hogy gazdagítsuk ezt a vitát. Végezetül, hogyha megnézzük a hatos csomagot, akkor ez a két rendelet, illetve az új nemzetközi szerződés, amely jelenleg van készülőben, nos, ez egy kompakt csomagot jelent majd az vezetbeli országok és az EU számára egyaránt. Ezek az elemek, ezek a közös célok, ezen monetáris zóna számára, amely nem ideális a közgazdászok véleménye szempontjából. Nos, ez mindenképpen növeli majd ezen övezet kohézióját. Ezen két rendeletet illetően figyelembe véve azt, amely szerepel a szerződésben, nem lehetséges kibővíteni a közösségi módszer kereteit, elérvén azt, hogy egyes mentális ellenérzések megoldhatóak legyenek a jelenlegi szövegek keretében. Meg kell állapítanunk, hogy a készülő szerződés semmi más, mint egyfajta hatos csomag, amely a parlamenttől és a bizottságtól származott. Akkor miért nem járunk el fordított módon, miért nem egészítjük ki ezt a két, jó, ezt a két rendeletet egy jó együttműködéssel, koordinációval, és miért nem egészítjük ki néhány elemmel, amelyek már megtalálhatóak a szerződésben. Anélkül, hogy hosszúra nyújtanám a vitát, vagy torságosan polemikus lennék, elmondanám, hogy a szerződés tervezet, amelyről jelenleg vitázunk, az EU szerződések, illetve a hatos csomaghoz képest Nos, elmondhatjuk, hogy a társasági szabályok egy része már létezik, és mindez csak azt eredményezné, hogy a vállalatok fő részvényesei döntenek a közös fellépésekről. Nos, így a parlament a tekintetben mindenképpen konstruktív és innovatív munkát végezhet, annak érdekében, hogy ezen két rendelet a megfelelő kiegészítésű szolgáljon a hatos csomaghoz, és így módon elérhetjük, hogy a készülőfélben lévő szerződés megszülethessen anélkül, hogy károsodna az euróvezet koherenciája. Köszönöm. Fine. Uh... Köszönöm. Eliza, te is vagy, meg árnyék is vagy a két párhuzamos témában. Kérlek, mutasd be, hogy a hatos ponttal kapcsolatban hogy állnak a tárgyalás eredményei. És aztán, ugye, amennyi idő marad, akkor azt az előadót adjuk majd. Köszönöm, elnök úr. Itt a nosso kollega Gozés és Gozes úr szavait érdeklődve hallgattam. Már utalt is az egyik alapvető fontosságú kérdésre, melyet mindenképpen hangsúlyoznunk kell. A szakbizottságunknak jó néhány tagja sokat dolgozott a úgynevezett hatos csomagon. Hat különböző jogszabályról van itt ugye szó. Egy kiegyenlített eredményt kiegyensúlyozott eredményt sikerült elérnünk. Azt vizsgáltuk ekkor is, hogy mi az eredmény annak, hogy nem optimális a monetáris övezet. Gozes úr említette azt, hogy egy nem tökéletes monetáris övezetben komoly egyensúlytalanságok tapasztalhatók a deficit, illetve az adósság mértéke tekintetében. Én voltam a hatos csomag egyik részének az előadója, amely pontosan azt vizsgálta, hogy ezeket az egyensúlytalanságokat hogyan tudjuk jobban kezelni, és egy roppant érdekes kollektív munkát végeztünk, az összes változót eh, végig gondoltuk. Kitűs szöveg fekszik előttünk, amelyek egy új útban levő, munka, eh, készülben lévő szerződés eh, harangoz be. Nos, a hatos csomag esetében is azt vizsgáltuk, hogy milyen mechanizmusokkal lehet eh, szigorúbban ellenőrzés alá vonni a tagállamok költségvetési deficitjét és államadóság szintjét. Ugyanakkor ez idáig nem volt igazán koherencia a közép-hosszú távú stratégia, illetve a rövid távú szükség között. Ez az, azt hiszem az egyik legfontosabb probléma, amivel itt szembenézzünk. Ezen nehézségeket valahogy át kell hidalnunk. A, meg kell találni annak a módját, hogy valóban össze kapcsolódjanak és következetesek eh, legyenek ezek a eh, felügyeleti rendszerek és az éves költségvetés eh, készítés, hiszen ha nem, akkor igen komoly szankciókat is lehet fogalmatosítani a tagállamokkal szemben. Ezt ki kell egészítenie egy olyan felvilágosodó munkának, amely arra irányul, hogy mindenki jobban értse, lássa, hogy pontosan hogyan is működik a, a pénzügyi eh, rendszer, hogyan kellene, hogy működjön a pénzügyi tervezés rendszere Európában. Az a dokumentum, amelyek a felelőse vagyok, még jó néhány kérdést tartalmaz, amelyel foglalkoznunk kell. Fontos, hogy a költségvetési folyamat során összehangolják a tagállamok a naptárat, a különböző szakaszokat. Persze ez nem megy egyik napra a másikra, de az, hogyha a dolgok menetét, a mikort összehangolják a tagállamok, abból még egyáltalán nem következik az, hogy a költségetés elemei is eh, összehangolásra kerüljenek. Hiszen a politikai naptárral igen gyakran nem könnyű összeegyeztetni a költségvetés és a statisztikák menetrendjét, ritmusát, naptárát. Mert meg kell vizsgálni, hogy milyen független forrásból származnak az információink, amelyek megbízhatóak. Azt kell ugyanis garantálni, hogy valóban összehasonlíthatóak legyenek az adatok, megbízhatóak és összehasonlíthatóak, arról nem is beszélve, hogy ezek a források e, megbízhatóak legyenek, és mondom, időben is szinkróba kell őket hozni. A két szövegben nem egy e, új jellegű kezdeményezés van, van egy politikai eleme, amely egy új fajta kapcsolatot teremt a nemzeti parlamentek és az Európai Bizottság között. Ez utóbbi a nemzeti parlamenteknek e, bemutathatja az álláspontját, egy adott ország költségvetési helyzetével kapcsolatban, ami olyasmi, amelyről nekünk is beszélnünk kell, mi lesz ennek a következménye. Ez szerintem ötletként roppant eh, innovatív. El kell gondolkoznunk a tagállamok felelősségéről, a legitimitás kérdése is felmerül, akkor is, amikor a költségvetésekre vonatkozó különböző szakpolitikai, nehéz szakpolitikai döntéseket kell meghozni. Minden tagállamnak eh, saját érdekei mentén kell költségvetést készítenie, és nehéz költségvetési döntéseket hoznia. Ezért nem tettünk más, mint hogy alaposan előkészítünk egy olyan minimális követelményrendszert, amelyen belül mozoghatnak a tagállamok, anélkül, hogy megkötnénk a kezüket, eh, anélkül, hogy eh, megfosztanánk őket attól az érzéstől, hogy valóban saját, eh, független, szuverén módon dönthetnek a nemzeti országos tagállami költségvetésükről. Ehhez azonban alaposan meg kell vizsgálni a részleteket, körbe kell járni alaposan annak a kérdését is, hogy milyen szankciókkal, pénzügyi büntetésekkel, Eh, élhetünk, illetve a különböző tagállamokból származó statisztikák mennyire megbízhatóak, mennyire vannak szinkronban, illetve a független testületeket, szervezeteket mennyire tudjuk eh, kihasználni. Nem teszi -e ez esetleg lehetetlenné, vagy legalábbis nehezebbé azt, hogy átlátást, eh, teljes átlátást nyerjünk erre a kérdésre, hiszen célunk mégiscsak az, hogy újra indítsuk a gazdasági növekedést, közép-hosszú távon, Fontos, hogy az, az éves, eh, szigorú, rövidtávú felügyelet ezt ne lehetetlenítse el. Hiszen a eh, rövidtávú fenntarthatóság és a középtávú fenntarthatóság eh, elvárása nem kell, hogy összeegyeztethetetlen legyen. Gozesz úr jó néhány dologról beszélt, ezekre most nem térnék ki. Nem tudom, vannak konkrét kérdések, és kitérek most ezekre, elnök úr? Ö, sombra, e que já foi apresentado pelo nosso colega... Tehát, árnyék előadóként szólok most a Gozesz jelentésről. A bevezetőjében elmondottak a saját jelentésemre is vonatkoznak részben. Van azonban egy roppant fontos kérdés, amely mellett nem mehetünk el becsukott szemmel hogyha az adósság célokkal eh, na, nak nem felel meg egy tagállam, akkor a strukturális alapokon keresztül is szankcionálni lehet egy tagállamot. Az érintett eh, tagállamtól tulajdonképpen ideglenesen meg lehet vonni a strukturális eh, alapokból folyosított támogatásokat. attól tartok, hogy ez a belső piacon torzíthatja a versenyt, főként, hogyha azt nézzük, hogy a közös fizetőeszköz különböző gazdaságokban működik, a strukturális alapok éppen azt szolgálják, hogy a versenyképesség terén az óriási különbségeket valahogy csökkentsük, hogy a tagállamok a, mindegyike az unión belül versenyképes maradjon, a többiekkel versenyre kellhessen Jelenleg az euróövezeten belül egyre nőnek a különbségek, jó néhány tagállamnak igen komoly nehézségekkel kell szembenéznie. Hogyha ezektől még megvonjuk a strukturális alapokat, az egy roppant irracionális lépés lenne, politikailag tisztességtelen és gazdaságilag nem célra vezető, hiszen pont a leggyengébbeket büntetnénk ezzel o artigo 21, um, o artigo 33, 34, 35. A 21-es, 35-es, 36-os cikkekről beszélve, nos, hogyha egyszer gazdasági nehézségbe kerül egy tagállam, akkor mozgástere roppantul leszűkülhet, főként a tekintetben, hogy milyen intézkedéseket tehet, illetve mivel a tanács és a bizottság által alkalmazott intézkedések, szankciók is korlátozottak, hogyha segítséget kér e, valaki, e, akkor olyan mechanizmusoknak veti alá magát, amelyek e, nem biztos, hogy hatékony segítséget nyújtanak a válságból való kilábaláshoz, vagy legalábbis ezen a téren van bőven javítani való ezeken a mechanizmusokon. Ennyit szerettem volna elmondani a Gozesz úr által készített jelentéssel kapcsolatban. Remélem, hogy a két előadó és az elnék előadók a bizottság egésze együtt tud működni ennek érdekében, hogy az egész csomagot javítani tudjuk. Shadow. Rendben. Az árnyék előadó. Ebben a témában Marian Tyson asszony, hogy neki adom meg a szó. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövidre tudom fogni mondandómat, mert elég sok minden elhangzott abból, amit akartam mondani. Én is szeretném megvárni a módosítók beérkezését, hogy lássam képviselőtársaim véleményét. Azonban egy alapvető kérdésem van. A hatos csomaga kapcsolatos kérdés nyár után, illetve a, a tanács elfogadása után most a bizottság egy új javaslat talált elő, amely konkrétan a tanácshoz fordul. Ezt követi pedig egy új szerződés, amely hónap végére áll össze. A szabályok olyan bonyolult hálózata állt össze, szövevénye, amelyen szerintem senki sem tud igazából tájékozódni. Jó lenne, hogyha egy ilyen lista összeállna, amely a tennivalókat foglalna össze lépésről lépésre. Kibontva ezt a szövevényt, ennek ez észszerű volna. Ellenkező esetben egy halom szabály kusza szövevényével állunk szemben, és nem, hogy nagyobb hitelességet teremtünk, hanem sokkal inkább összezavarjuk az egyes szereplőket a teendőkkel kapcsolatban, tennivalókkal kapcsolatban. Ez egy aggályom. Tehát másodszorban pedig az új szerződésen dolgozunk, dolgoznak jelen pillanatban. A legutóbbi verzióját olvastam nem régiben, amely múlt pénteken került bemutatásra, mely az arányszabályokat tartalmazza, az úgynevezett arányszabályokat, melyeknek ugyanolyan súlyak legyen, mint a szerződéseknek, amely, és amelyek strukturális egyensúly követelményéről szólnak. A végrehajtás is nagyon fontos kérdés. Meg kell nézzük, mindezek hogyan illeszkednek össze. Mint mondottam, rendkívül komplex ezen elemek összessége és egymásra való kapcsolata. Várjuk meg a módosítókat, és azok alapján résztesük meg a részleteket. Five. Köszönöm az ötös témához kapcsolódik? Igen, köszönöm. Kozesz úr munkáját. Engedjék meg, hogy néhány rövid pontot e- emeljek ki. Persze visszatekinthetünk a hatos csomag vitájára, amely múlt évben oly sok energiát kivett belőlünk. Kérdés, hogy vajon szükséges volt -e ez a hosszú folyamat, vagy sem. De ettől függetlenül, politikai szempontból úgy gondolom, frakciónk, a liberális frakció és jó magam is támogatjuk azt, ezt a módszertant. És a előadó is. Úgyhogy ez jó indító a tárgyalásokhoz. Azonban van néhány kulcsfontosságú pont, amelyet kommentálnék. Egyrészt az a gondolat, hogy az EU kifizetéseket fel lehetne függeszteni azon tagállamok felé, amelyek nem tartják be a közösen megállapodott szabályokat. Erről már hosszan vitáztunk a jelent, az én jelentésem kapcsán és a Sixpack kapcsán is, és az akkor levont következtetés az volt, hogy nem igen támogatja széles többség ebben a házban ezt az intézkedést. Én is, meg, és a zöldek is kezdeményeztek, kezdeményezték ezt, és a, bár szerintem is helyén való, hogyha valaki nem tudja tartani a közös szabályokat, akkor miért kapná meg a támogatást? Ugyanakkor ezek az államok vannak éppen a legnehezebb helyzetben. Ezt én belátom, ugyanakkor különbséget kell tennünk a gazdasági nehézségek küzdködő államok, illetve a szabálysértő államok között. Aki gazdasági nehézséggel küzdik, annak attól nem kell megvonni a támogatást, aki nem tartja be a szabályokat, attól szerintem nyugodtan. De nagyon rossz felé vihet bennünket, hogy a tanács rosszul dönt ebben a kérdésben. Tehát legyünk nyitottak-e vita előtt, ne zárjuk le azt idő előtt. Elnök, kérem, nyolc árnyékeladó van, vár még, áll még sorban. Jó, még egy megjegyzést engedjenek meg, és aztán befejezem. Röviden. A kérdést illetően, hogy a bizottság monitoring joggal bírni vagy sem a nemzeti parlamentek ügyében a közösségi módszert. Ahhoz kell ragaszkodnunk, és a bizottság hangsúlyozott szerepét kell továbbra is fenntartanunk. Um, Köszönöm, Dirk Epping a következő. Okay, and then... Nincs itt. Akkor Sven. Sven Gigold, két percben kérem. Well, um, perhaps I... Köszönöm, elnök úr. Talán megragadnám ezt az alkalmat arra, hogy pár kevésbé technikai jellegű megjegyzést tegyek ki. Mondjuk az árnyék előadója a megerősített felügyelet jelentésének. Ez roppant ironikusnak tűnik számomra, mert az az érzésem, hogy ezen országok közül leginkább a szolidaritást kellene megerősítenünk, szigorít, szorosabbra fűznünk, és probléma úgy tűnik, hogy az, hogy felügyeleti jogokkal ruházzuk fel azt az intézményt, amely eddig nem tudott eh, fenntartható terveket adni az érintett országoknak. Ezen országokban a kormányok sem voltak sokkal jobbak, nem álltak a helyzet meg a slatán, ezért a végrehajtással is komoly problémák vannak, mondjuk főként Görögországban. Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy magával a recepttel is gond van. Tehát a gyógyszer, amit a doktor felírt, sem biztos, hogy a legjobb. Még akkor is, hogyha a fő baj az, hogy az a beteg ezt nem is szedte rendesen. A fiskális megállapodás, eh, amelyre eh, Jean-Paul utalt, érdekes módon megismétel dolgokat, amelyről megállapodtunk, van egy-két új eleme is amelyek többjét a közösségi jog alatt is végre lehetne hajtani. Így tehát hasznos ötletnek tűnik számomra, hogy ezt ezen javaslatokba bevegyük, annak érdekében, hogy egy a, az engedély nélküli épületet, ahogy azt mi németül mondjuk, is hogy ezt ebbe eh, beépítsük. Tehát komolyan venni az Európa 2020-as stratégia céljait, és ugyanakkor eleget tenni a kötelezettségeknek egyszerre igencsak nehéz. Eh, így nehéz támogatnunk ezt a kezdeményezés csak azért, hogy a demokratikus szabályokat javítsuk. Ezen túlmenően specific, how konkrétnak kell lennünk a tekintetben is, hogy a különböző érdekcsoportok és a szélesebb közvélemény hogyan kerül bevonásra a felügyeleti tervek kialakításába, és hogy ezt hogyan tesszük átláthatóvá a közvélemény számára. Én szkeptikus vagyok azon rendelkezés szemben, miszerint eh, a vonatkozó jelentések titkosak, vagy legalábbis eseti alapon hozhatóak nyilvánosságra. Szerintem sokkal nagyobb mértékben biztosítani kell a vita eh, nyitottságát. Köszönöm, az utolsó árnyék előadókhoz ez jelentésben Suntis úr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης συγητής εκ μέρους Árnyék jelentés, tavaly vagyok a GUE részéről a GOZESZ jelentéshez. Most már nincs sok időnk, egy pár dolog elhangzott, és ez érvényes a második rendeletre is. Nos, ez a két rendelet, kedves kollégák, egészíti a gazdaság irányítási csomagot. Mi frakcióként ezek ellen szavaztunk, a gazdaság irányítás ellen szavaztunk, és ezen két szabályozás szinten ugyanebbe az irányba mutat, tehát ezekkel sem értünk egyet. Ez rossz válasz a válságra, és ugyanakkor vannak itt új ösztönzők, hogy nyomást gyakoroljunk antiszociális intézkedésekkel. Nos, ez az európai szociális modell teljes mértékben meg fogja semmisíteni. Nos, a vitát illetően meghallgattam a két jelentéstevőt, az első észrevételem a következő lenne. Ellentmondások és bizonyos problémák vannak itt. Ezt a jelentéstevők is már mások is megállapították. Nos, a csomag és a két rendelet együtt milyen kapcsolat van az új szerződéssel, amelyet jelenleg tárgyalnak a politikai vezetők, illetve az EU intézmények a decemberi ülést követően. Kicsit az az érzésem, hogy itt egy verseny alakult ki, hogy ki hozza meg a legszigorúbb intézkedést. Nos, ezen szövegnél, de másoknál is, amióta mióta EU-s intézmény a valuta alap, és mióta vesz részt teljes joggal ezekben az eljárásokban. Ferreira asszony is felvetette ezt, láthatjuk Görögország esetében is, tehát valaki, aki nem tartja be az, ezeket az intézkedéseket, mit is jelent ez? Uh, azt jelenti, hogy megvonják túl a struktúrás alapból származó forrásokat, vagy visszatartják ezeket a kifizetéseket. Ez az utolsó intézkedés a megtakarító intézkedések sorában. Ez a fejlődést fékezi Görögországnál, tehát ez a helyzet bevezették a szigorúbb monitoringot, ezt már átélhetjük az utolsó időszakban naponta érkeznek a trojka képviselői, ellenőriznek, új nyomás következik be, új ö, kemény intézkedéseket foganatosítanak, tehát egy olyan légkört teremtenek ezáltal, az állandó ellenőrzések által, hogy tehát ha rendelethez tartja magát valaki, akkor az a helyzet, hogy a bizottság bizonyos dolgokat felügyelhet, és egy országot állandó felügyelet alatt tarthat, de ezen kemény intézkedések révén már nem is lehetséges a fellendülés. Ez csupán néhány észrevétel részemről, természetesen nem értünk egyet ezzel, és hamar megmutatkozik majd, hogy ez az irány nem helyes, azért nem lehet helyesen reagálni a versenyre, és meg sem lehet azt előzni. Köszönöm. Szerintem a Remóza a következő hozzászóló. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Két percem van csak. Ebben azt mondanám el, hogy baj van, kollégák. Mert egy hónappal ezelőtt a spanyol pénzügyminiszter azt mondotta, hogy a spanyol hiány 6%-a lesz a GDP-nek. Most meg már tudjuk, hogy az új miniszter azt állítja, hogy 8% fölé is megy majd a hiány. Úgyhogy, kollégák, nem arról beszélünk, hogy vajon liberálisok vagyunk, vagy kenziánusok, hanem rossz kormányzásról kell beszélni. És a államháztartási deficitet csökkenteni kell, mert a következő nemzedékekkel szembeni bűn ez. Morális szempontból terhel bennünket, nem csak politikai szempontból, hogy ne a jövő nemzedékeket ne terheljük meg a mostani adóságokkal. Hagy javasoljak egy, egy gondolatot, amely módosító formájában is majd megjelenik. Persze, hogy erősíteni kell a költségvetési ellenőrzést annak végrehajtását is, meg, meg a, az előrejelzéseit is. És azt is garantálni kell, hogy az infrastruktúrás beruházások kiadásait körültékéntően elemezzék a költség hatékonysági elvek alapján. Meg is spanyol példát hoznék fel. Spanyolországban 45 millió lakos van, 52 reptér működik az országban. Ezek közül csak 6 nem deficites Németországban 82 millió lakosra csak 28 reptér, működő reptér jut. Lehet, hogy az is túl sok. Ám Spanyolországban, Spanyolország az az EU-s tagállam, ahol több, a legmagasabb a, a gyors sebességű, nagy sebességű vasútak, vasútvonalak e, aránya, holott ezek nem gazdaságosak, és nincs megfelelő teher szállítási útvonal hálózat. Úgyhogy még egyszer azt kérem, hogy a jövőben költséghatákonysági elemzésnek vegyék alá a minden tagállam költségvetését és beruházásait. És ebben ez nem csak a tagállamokat érintheti, hanem egyes nagy európai régiókat is, amelyeknek mérete és fontossága miatt európai kihatásai lehetnek. Köszönöm, utolsóként Filip. Köszönöm. Azzal kezdem, hogy megmond, kimondom, szükség van ezekre a szabályozásokra. A sürgősségi beavatkozásokra is, a bizottság és a tagállamok részére, illetve olyan fontos, hogy szabályozás szülesen, és nem menet közben szabályozzunk, hanem előre. E, nincs kérdés tehát afelől, hogy ezek hasznos eszközök lehetek. Ugyanakkor két megjegyzésem is volna. Egyrészt a tartalommal kapcsolatban, a az az eh, amellett érvelek, hogy ez volna a legjobb alkalom bizottság számára, hogy ellenőrizze a nemzeti tagállami költségvetések, vagy akár regionális alköltségvetések és az EU eh, a 2020-as stratégia közötti konzisztenciát. Tehát, hogyha fegyelmezett, fegyel, fegyelmet akarunk bevezetni a beruházás oldalra, akkor ezt meg kell követelnünk, eh, és erre vonatkozóan valamiképpen hatáskörünk kell legyen, tehát, hogyha az Európai Bizottság felülvizsgálja Szíria költségvetéseket, akkor ne csak a adósság és a hiány feltételek megvalósulását, hanem a kétszeres stratégia előnyezetet is vizsgálja meg ilyenkor a bizottság. A legnagyobb téma, amelyet font, forog, az a, jogi, a demokratikus legitimitás és számonkérhetőség elve. Egy, a bizottság, mint egy nemzetek feletti szervezet nemzetek fölötti hatáskört kap, amely átnyúl a megválasztott parlamentek, illetve a kormányok feje fölött, miközben senkit, senki sem kérheti számon ezt, mint őket, mint a tagállami kormányok, amelyek persze megválasztottak, ám Belgiumban a senki sem kérdez rá, hogy mit tett a, a belga miniszterelnök a tanácsban, mint miniszterelnök. Senki sem számoltatja előt. Úgyhogy csak egy helyen valósul meg az, hogy közvetlenül megválasztott személyek képviselik a közös európai érdeket, ez pedig itt van ebben a házban, máshol nincs. Így módon az Európai Bizottság nem kérhető számon, ha pedig az Európai Bizottság a tagállami költségvetéseket kommentálja, véleményezi, akkor ezt egyfajta gondolkodásmód mentén, politikai és közgazdasági gondolkodás mentén teszi, és jól tudjuk, hogy a bizottság ideológiai szempontból részrehajló, és ez, hát ez a normális jelenség is. Ez azonban akkor megfelelő kereteket kell teremteni. Tehát, hogyha a bizottság versenyképességről beszél, akkor 95%-ban ez a béreket érinti. Holott a versenyképesség hogy nem csak a bérekben fogalmazhatók meg. Ha egy tagállam a versenyképesség más részébe akar beruházni. A bizottság azt mondja, nem, nem, nem, ezt nem akarjuk, a, a, a bérek, alacsonyabb béreket akarunk. Ez egy politikai választás kérdése. Nem tetszik az nekünk, hogyha egy központosított szerv diktál a tagállamoknak, anélkül, hogy ő maga, mármint ez a szervezet, szembe kéne nézzen a döntése eredményeivel. Tehát ez a számon kérhetőség szükséges, és ebben már sem látom ebben a két szabályozásban. You like to use, uh, the az előadónkat kérdezem, szeretnék két percben lezárni a vitát? Hiszen lejárt az időnk. A menetrendel kapcsolatban. Február 28-án eh, fogjuk eh, a jelentéstervezeteket vitatni, a többi még kicsit rugalmas. Köszönöm. Okay. So when is it agenda for? Uh, yeah, then we're going to the next meeting. Okay. Um, as for the next meeting... Ami a következő ülésünk időpontját illeti, január 16-a hétfő Strasbourg. Köszönöm. Yeah, second time. We were lucky as well.